Uh, Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, all of you, mindannyian, jel, kedves jelenlévők, szokás szerint az ITRE szakbizottság nyílt ülésén vagyunk. Az interneten követhető az ülés. Immediately, because we Lássunk is neki talán a munkának, mert nagyon fontos dolgokat kell ma foglalkoznunk, csak vessenek egy pillantást a napirendünkre, és láthatják, hogy milyen eh, fontos kérdésekről fogunk beszélni. Mindenki meg kell, hogy találja meg kell, hogy találja a napirendet a dossziájában. A kollégák hallják egyáltalán, amit mondok, mert nem úgy tűnik. Like use this. Nem szeretek kalapálni, de ha nem maradnak csendben, akkor kénytelen leszek használni. The agenda is included in the MEP. Ahogy próbáltam az imént elmondani, az hangzavarban, remélhetőleg mindenki megtalálta a napi rendet a dossziában, ha nincs senkinek elemvetés, akkor elfogadottnak tekinthetjük. Ezzel kapcsolatban van valami hozzáfűzni valója, kollega? Nem, nem, nem, nem. Jó, akkor azt hiszem, hogy a napi rendet elfogadottnak tekinthetjük, ugye? kettes számú napirendi pont, az elnök közleményei. Az a közleményem, hogy nincs közleményem. Öt részben folyt le a múlt héten a szakbizottságülésünk, akkor minden mondandomat elmondtam. A következő napi rendi pont az EU Energia Unió létrehozása és szeretném Maros Sefcsovicsot, az Európai Bizottság alelnökét köszönteni itt körénkben, aki nem véletlenül a mai meghívottunk, hiszen az Energia Unióért felelős alelnöke. Kedves alelnök úr, tisztelt nagy alelnök úr, kedves Máros! Sokszor találkoztunk már az előző parlamenti ciklusban is, most azonban egy új felelősségi kört kapott, legutóbb az intézményközi együttműködésért volt fel, és most az Energiaunióért. Az előző parlamenti ciklusban is alelnök volt, de ahogy mondtam, kicsit más felelősségi körrel. Az Energiaunió nyilván a mi szakbizottságunk egyik legfontosabb témája, felelősségi köre, hatásköre, mivel ez az egyik legfontosabb téma az elkövetkezendő években, a parlament, a bizottság és a tanács számára, és ezért fontosnak tartottuk ezt napirendre tűzni. Ez a vitához két, erre a vitára kettő, azaz kettő óránk van. Hmm, úgyhogy 5 óra felé le kellene zárnunk majd ezt a napi rendi pontot, ezt a vitát. Kérem mindenkitől az együttműködését. Most pedig megadom az alelnök úrnak, Sefcsovics úrnak a szót, hogy uh, talán gondolatépresztő beszéddel kedveskedjen nekünk. Uh, uh, Köszönöm Buzek elnök úr, kedves Jirzsi, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim. Először is azzal kezdeném, hogy eh, jó azt látni, hogy ilyen komoly érdeklődésre tart eh, számot ez a téma. Úgy látszik, hogy nagyon sokan szeretnének az Energiaunióról ma beszélni. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és köszönöm, hogy egy ilyen rendkívülítés keretében tárgyalja az ITRE szakbizottság az Energia Unió témáját. A napnál világosabb mindenki számára, hogy az Energia Unió milyen fontos kérdés Európa az Európai Unió polgárai számára. Az Energia Unió létrehozása nyilvánvalóan az egyik fő prioritása a Juncker úr vezette szakbizottságnak. Azt a feladatot kaptam, hogy röviden felvázoljam ehm, eh, azt, hogy mi hogyan is vélekedünk az Energiaunió létrehozásáról, létrejöttéről, de a jó vitából származnak a legjobb javaslatok. A pacsorokban energia ügyi szakértőknek se szeri, se száma, úgyhogy eh, érdeklődve hallgatom majd az önök gondolatait, javaslatait, aggodalmait, prioritásait, bármiféle javaslatait, tehát Tudom, hogy egy írásbeli álláspont is készül, akik ebben részt vesznek, azoknak majd olvasom a véleményét abban, akik pedig nem, azoktól most hallgathatom meg, hogy ők hogyan vélekednek az Energiaunió kérdéséről, de még egyszer mondom, szívesen együttműködöm önökkel ebben a témában. Elmondanám, hogy a mai vita nagyon aktuális, mert Pár hét múlva tervezzük véglegesíteni ezt a e, stratégiát, ezt a szöveget, erre majd vissza is térünk. Lássuk a menetrendet. Szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság kollégiuma február végére magát a javaslatcsomagot elfogadná. Buzek elnök úr, az imént arról beszélgettünk, hogy hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy önök szerezzenek tudomást először a tervekről, nyilván utána majd az tanácsot is bevonjuk ennek az új energiaunióra vonatkozó javaslatnak az alakításában. Hölgyeim és uraim, a jelenlegi, szag, a jelenlegi Juncker bizottság azt ígérte, hogy más lesz, nagy dolgokban nagyobbat álmodunk, kisebb dolgokban pedig kicsit háttérbe húzódunk azokra a dolgokra kellene koncentrálni, amelyek az európai polgárok életét legjobban befolyásolják a mindennapokban. Például, hogy a fűtés megfizethető legyen mindenki számára, a geopolitikai események és instabilitások ellenére meg eh, legyen, mm, meg tudja engedni magának azt, hogy felfűtse a házát. Fontosnak tartjuk azt, hogy versenyképes áron jussanak a KKV-k energiához, hiszen mégiscsak ők a növekedés motorjai, ők a munkahely teremtői a célunk az is, hogy biztosítsuk, hogy a a, a Helsinki vagy Portói, eh, Portóban dolgozó szakértők, eh, kutatók, eh, megújuló energiaforrások terén elért eredményeit eljutathassuk a világ minden sarkába, hogy garantálják mindenkinek Pozsonytól, londoni kisvárosoktól, nagyvárosokig Európa minden sarkában, szegletében, hogy ők, az ő gyerekeik és az ő gyerekeiknek a gyerekei is egy olyan környezetet örököljenek tőlünk, amelyben nem, amelyben nem tettünk túlságosan nagy kárt energetikai okokból. Azt hiszem, hogy ezek a célok elérhetőek, és megvan most a megfelelő légkör ahhoz, hogy az Energiaunió megvalósulhasson. A jelenlegi geopolitikai helyzet a keleti határainkra gondolok itt elsősorban, sajnos módon az európai energiaellátás biztonsága eh, még nagyobb veszélybe került. A 2030-as eh, tárgyalások eh, Éghajlatváltozás célokkal kapcsolatos tárgyalások azt hiszem jól haladnak, Párizsban meg tudunk állapotni, és így az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátásának jelentős csökkentése elképzelhető. Az új Juncker bizottság mindent tesz azért, hogy az energiaunió és az éghajlat politika kéz a kézben működjön. A Juncker befektetési csomag remélhetőleg az energia ágazat számára megfelelő pénzügyi eszközöket is biztosítja. Ez mind-mind azt mutatja, hogy megvan a kritikus tömeg, a politikai szándék és akarat ahhoz, hogy valóban most változtassunk a dolgokon. Azt hiszem, hogy a soha vissza nem térő alkalom jött el arra, hogy óriási lépjünk előre, hogy valóban megtörténjen ez a nagy változás, és meg kell ragadnunk ezt a lehetőséget, hogy létrehozzuk ezt a működő energiauniót itt Európában. Hölgyeim és uraim, az elmúlt években komoly előrelépések történtek. De legyünk őszinték, és mondjuk ki bátran. A jelenlegi energiapolitikáink nem fenntarthatóak, akárhogy is nézzük az áringadozások, a spekuláció nyomás alá helyezik az európai árakat rövid és hosszú távon is. Az unión kívülről érkezik az energia jelentős része, és a beszállítóink politikai eszközként próbálják használni az energiaforrásaikat, így tehát nagyon komoly kockázatnak van Európa kitéve. Itt ezen a grafikonon láthatják például, hogy mekkora az energia függősége Európának olajgáz, import tekintetében nagyon is függünk a harmadik országbeli beszállítóinktól, 90%-át az olajnak, 66%-át a gáznak, 42%-át a szilárd importálja. És az orosz gáztól jó néhány tagállam teljes mértékben függ, hiszen egyetlen beszállítói forrása a Gazprom. Azon kell elgondolkodnunk, hogy függetlenségünket, energiállátásunk biztonságát hogyan tudjuk javítani. A megújuló energiaforrások Európán belüliek éppen ezért ezek fontos megoldást jelenthetnek az energia mixben. De legyünk őszinték és mondjuk ki, hogy az energia rendszerünk fragmentált, felaprózott, 28 nemzeti raktárkészlet van, és a piaci integráció messze nem kielégítő mértékű. Nézzük csak ezt a grafikont, ezt a diát. Hát láthatjuk, hogy milyen óriási különbségek vannak a tagállamok és a régiók között. Például a kapacitás mechanizmusok építése terén. Ezekre azért van szükség, hogy biztosak lehessünk benne, hogy a megújuló energiaforrások, azt tudjuk, hogy ingadozó az energiatermelés, ezt kell valahogy piaci integrációval kicsit kiegyensúlyozni. Minden tagállamban kell minden megújuló energiaforrást erőltetni, vagy esetleg európai megoldásokat csökkenthetjük az árakat. Azt hiszem egyetértenek velünk a, a tekintetben, hogy Európa a válasz, az európai megközelítés a, a válasz. Az európai megoldások hiány óriási árat fizetünk az elején, a nemzeti rendszerek eh, nagyon eh, drágának bizonyultak, ugyanakkor a think tankek, az agytröztök, a, a szakértőink, eh, a tanulmányok mind rámutattak arra, például azt az elképesztő számot olvashattuk, hogyha európai szinten indult volna be a megújuló energiaforrásokra vonatkozó politikai 140 milliárd eurót tudtunk volna megsporolni. Ez rengeteg pénz. 140 milliárd, mondom még egyszer, ez az a pénz, amit a jövőben megsporoltunk az Energiaunióval. Mi a másik európai probléma, amivel szembe kell néznünk? Az, hogy sokan a nap végén hazatérünk a, az otthon melegébe, de nagyon sok európai lakás vagy ház nem elég meleg, mert az emberek nem tudják felfűteni. Az energiaszegénység az európai háztartások 10%-át érinti. Európa a világ legnagyobb gazdasága, ezt nem engedhetjük meg magunknak, ez szégyen, meg kell oldanunk a jövőben ezt a problémát. About the uh, home consumers. you come... Csak a fogyasztói felhasználókkal van itt uh, probléma. Háromszor olyan nagy, magasak a gázárak, mint uh, Amerikában. Um, ez az iparra, az európai cégekre, az európai gazdaságra óriási extra terhet ró. Hogyha már a gazdaságról beszélünk, a tíz legnagyobb napenergia cég közül egyik sem európai. Túl sok energiát pocsékolunk, az alacsony szén-dioxid kibocsátású társadalmat és gazdaságot még nem sikerült létrehoznunk. A környezetvédő civil szervezetek és a nagy cégek közös célja és óhaja ez. A meghallgatásom során is beszéltem már az Energia Unió tervéről hmm, fél évvel ezelőtt. Arról is beszéltem, hogy milyen eszközökkel próbálunk felülkerekedni az előttünk álló nehézségeken. Öt egymást megerősítő és öt egymáshoz kapcsolódó dimenzióról beszéltem. Február végére fogunk konkrétabb dolgokat is mondani ezzel kapcsolatban gyorsan. Eh, végigmenni ezeken a legfontosabb dimenziókon. Lássuk az elsőt. A jelenlegi helyzetből eh, világossá vált, hogy a szolidaritás és eh, kölcsönös bizalom kell, hogy az alapját képezze az energiaellátás biztonságának. 400 milliárd eurónyi energiát importálunk minden évben. Az import függőségünk csökkentéséhez különböző fellépésekre van szükség, például az energiahatékonyság növelésével, illetve eh, a belső energiaforrásaink jobb kihasználása során a diversifikáció nyilván sokat segíthet. A déli áramlat történetéből sokat eh, tanulhatunk, le kell, hogy vonjuk ebből a megfelelő leckét a gázszerződések átláthatatlanok, bonyolultak, transzparenciára van szükség ebben. Mogherini asszonynal karöltve azt tervezzük, hogy egy átfogó energia diplomáciát dolgozunk ki európai szinten. Mi vagyunk a legnagyobb gazdaság, mi vagyunk a legnagyobb energia vásárlók a világon. Kezeljenek minket ennek megfelelő tisztelettel a partnereink. Ezt gondolom én. Ez egységes belső energiapiac versenyképes e, e, egységes belső energiapiac képítését kell kitűzni magunk elé célul. Sokat tettünk ennek érdekében, de még hosszú út áll előttünk. Az energiapiacon az energia szabadon mozog, szabadon áramlik. A cégek, a közti verseny a társadalmi és környezetvédelmi célokat is szolgál. Technikai és szabályozói akadályokat le kell bontani a tagállami piacok között. Persze ez nem történt meg az egyik napról a másikra első lépésként, sokkal szorosabb regionális együttműködésre van szükség, az európai keret adhat ehhez megfelelő hátteret. Önkormányzatok vezetőivel, helyi energiacégekkel, polgármesterekkel tárgyalva csak megerősítettek abban a hitemben, hogy az Energia Unió képítésében a helyi szereplőkre, a városokra, az önkormányzatokra, az intelligens településekre is szükségünk van. Be kell csatornázni, be kell kötni, be kell kapcsolni az európai településeket ennek az energiauniónak a tervébe, képítésében. A harmadik dimenzióra térnék át, ez pedig az energiahatékonyság növelése. Ez egy nagyon fontos összetevője ennek eh, eh, a mixnek. Mit jelent az, hogy kevesebb energiát fogyasztunk? Kevesebbet fizetünk, kevesebbet szennyezünk. Az energia hatékonyság minden szempontból jó, az energiállátás biztonság, a versenyképesség, a fenntarthatóság céljait egyszerre szolgálja. A fogyasztók eh, kell, hogy a középpontjában álljanak ennek. Tanulmány, tanulmány után azt mutatja, hogy a piac és a fogyasztók számára egyaránt előnyös az energiahatékonyság növelése. Az közelmúltban két ülésen is részt vettem. Az elsőn azt mondták nekem, hogy az épületek 90%-a energiahatékony. A második ülésen magánbefektetőkkel tárgyaltam, 9000 milliárd euró ülnek a nyugdíjalapok, akik nagyon szívesen fektetnének az építőiparba, az energia hatékonyság növelésébe. Tehát össze kell kötni a kettőt, el kell kezdeni azt a, azt a, lend, azt a folyamatot, amely az európai épületek energiahatékonyság növelését szolgálná. Nem kell félniük az önkormányzatoknak attól, hogy mennyire összetett, bonyolult feladat ez. Ha összekötjük a befektetni kívánó nyugdíjalapokat, a, a pénzt, befektetőt, keresőkkel, akkor megoldható lehet ez. A hűtés-fűtés a legnagyobb terület, ahol az energiahatékonyság növelése legegyszerűbben megvalósítható. Lássuk a negyedik dimenziót. A gazdaság dekarbonizációja, avagy széndiokszid kibocsátás csökkentése a legfontosabb. A Párizsi csúcsra hadítójék csak. de Októberben megállapodtunk arról, hogy legalább 40%-a csökkentjük a háztartások széndiokszid kibocsátását. Megvan a megfelelő dinamika, amit nem szabad ezt a lendületet elveszítenünk. Limában jól együttműködtek az európai szereplők, a főképviselő asszony, a alelnök asszony, Magarini asszony, Arias Kanyete biztos úr, kollégám és jó magam együtt működve azt hiszem, hogy egységes hangot képviseltünk az éghajlat diplomáciában. Határozottan mondtuk, hárman egy szólamot énekelve, hogy Európa éghajlatváltozási céljai ambiciózusak, de megvalósíthatóak. De persze először a saját házunk táján is rendet kell tenni. Mindenkit arra kérek tehát, hogy a piaci stabilitási tartalék tekintetében egy nagyon ambiciózus megállapodást tudjunk elérni, illetve az emissziókereskedelem átdolgozásáról is megállapodunk, ezt is várja tőlünk az európai piac, az európai piaci szereplők, erre szükség van, megújuló energiaforrások terén is többet kell tennünk. Juncker úr is elmondta már korábban, hogy az Energia Unió és a megújuló energiaforrások egymástól ez elválaszthatatlanok, Fontos, hogy a gazdasági szereplők széndiokszid kibocsátás jelentősen csökkenjen. És lássuk az utolsó dimenziót, a megújuló energiaforrások elterjedésének elősegítése, kutatás és fejlesztés finanszírozása terén. A K plusz F nem csak az alternatív energiaforrások terén elengedhetetlen, hanem a fogyasztás csökkentés terén egyaránt. Ha technológiában vezető szerepet eh, tud magához ragadni Európa, az óriási gazdasági lehetőségeket, piaci lehetőségeket eh, kínál, gazdasági növekedéshez és munkahelyteremtéshez is hozzásegíthet bennünket. Ezekről szerettem volna tehát eh, röviden beszélni. Ez az öt dimenzió az energiauniónak, amely azt hiszem jól tükröző, hogy mennyire holisztikus megközelítést alkalmazunk. Transport over competition and agriculture to industrial az iparpolitikában, a mezőgazdaságban, a közlekedésben is megjelenik az energiai unió. Nem tudtam minden apró részletéről beszélni ebben a rövid eh, gondolatébresztő bevezetőmben, de annyit megígérhetek, hogy a különböző dimenziók illeszkedését megpróbáljuk garantálni annak érdekében, eh, hogy, eh, hogy a minden szereplő ott ülhessen az asztalnál, hallathassa a hangját, és együtt válvetve tudunk a közös cél érdekében valóban eh, dolgozni. Hiteles, erős kormányzási rendszerre van szükség, hogy az Energiaunió megvalósulhasson. Az önök eh, által Juncker úrnak, eh, Kányete úrnak és nekem írt levelet többször átolvastam. Sokszor jártam az Európai Parlamentben, és mindig is komolyan vettem az önök aggodalmait, javaslatait. E, ígérhetem tehát, hogy az Európai Parlament, mint társjogogató, igenis kulcsfontosságú szerepet fog játszani abban, hogy eldöntse, hogy hogyan nézzen ki az Európai Unió energiauniója. Különben egy hónapon belül elfogadjuk majd tehát a javaslatot az Európai Bizottságban. Első utam önökhöz vezet majd az önök parlamentjébe, hogy a keres stratégiát személyesen mutassam be. Tisztelt képviselők, ezt ígérhetem már csak azért is, mert számítok az önök segítségére és támogatására. Együtt tudjuk csak garantálni, hogy ezt az átalálást, ezt az átalakulást valósággá váltsuk. Ehhez szükségem van az Európai Parlamentre. Elnök úr, megengedi, akkor tényleg csak címszavakban ennyit szerettem volna elmondani, most pedig inkább válaszolnék a felmerülő kérdésekre. Köszönöm még egyszer a meghívást, és hogy ennyi időt kaphattam a hozzászólásomhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, az előadását. Meghallgatásunkhoz hasonlóan, az energiai eh, meghallgatásunkhoz hasonlóan számos dolgot ismételten felvetett, és köszönöm szépen az intézményközi vívmányait is. Bizonyára tudja, hogy mennyire fontos az együttműködésünk önnel, és ez is nagyon jó, hogy az Európai Parlament elé tárta először az ön javaslatainak elemeit az unióval kapcsolatban. Ez nagyon fontos számunkra. Akkor most szeretném megadni a szót a koordinátoroknak és először az EPP koordinátora kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, Sefkovics úr, azt, hogy áttekintést adott arról, hogy mivel kíván foglalkozni. Bizonyára tudja, hogy a szakbizottságunk egy saját kezdeményezési jelentéssel foglalkozik az energiabiztonság tekintetében, és szerintem ez fontos lehet az Európai Bizottság számára is, A kérdésem a következő. Az első két ponttal kapcsolatban ez a ellátás biztonsága és a belső piac. Hogy egy kis hátteret adjak ehhez. Két héttel ezelőtt, ha jól tudom, Moszkvában járt Miller úr azt mondta, hogy meg kell építeni a török vezetéket, mert Ukrajnából nem fog jönni gáz. Egy nagyon konstruktív megközelítés volt ez a partnerség szempontjából, és szerintem már ez jól rámutat arra, hogy milyen fajta partnerrel állunk szemben, és milyen fajta kihívással állunk szembe az előre nem láthatóság kapcsán. A kérdés az az, hogy igazából mit lehet tenni. A piacunk felaprózódott, de amikor azt a szép kifejezést használjuk, hogy keleti partnerünk, akkor tudjuk, hogy Oroszországról beszélünk. Minden partnerünknek egy kétoldalú párbeszéde van az orosz féllel. Az A ország más szerződést kap, mint B vagy a C ország. Millernél vannak a kártyák. A bizottság csak a, utólag tudja meg, hogy milyen fajta egyezmények jöttek létre Hajlandó-e arra, hogy egy másfajta eljárás módot javasoljon, hogy, hogy egyhangulag szóloljunk fel, hogy jobb árat kapjunk. Ha ezt javasolja, akkor hogyan fogunk eljárni, hogyan fogjuk elérni azt, hogy a magáncégek együttműködjenek az adott kormányaikkal. Tehát ahhoz, hogy növeljük a bizt- az ellátás biztonságát, mindenre szükségünk van az mindennek a kombinációjára szükség van, a hatékonyságra, stb. De úgyis importálnunk kell majd gázt valahonnan. A kérdésem az az, hogy ön hajlandó-e arra, hogy valamilyen módon sikerüljön javítani a hozzáállásunkat az ilyen felekkel. Nyika kollega következik az SND részéről. Szeretném kihasználni azt, hogy van román tolmácsolás, és románul beszélnék. Să szóval, vă întreb cât are vedere Comisia să vină cu o propunere de revizuire a directivei privind eficiența energetică és a directivei privitoare... Nos, az energiahatékonysággal kapcsolatban mondanék most valamit, illetve az épületek energiahatékonyságával, energiatesítményével kapcsolatban. Remélem, hogy az új javaslat figyelembe veszi majd a legveszélyeztetettebb fogyasztók, legszegényebbek érdekeit. Szükségünk van az Európai Unióra, az európai gazdaság számára, szükségünk van a munkahelyteremtés, a fenntartható gazdaság létrehozása szempontjából. 2020-ig az előrejelzések szerint nagyon fontos részét fogja már kitenni a megülő energiaforrások az energiaipar az európai gazdaságnak. 20%-os célkitűzésről beszélünk 2020-ra. Hogyan fogjuk ezt a 20%-os széndiokszid kibocsátás csökkentést elérni? Ez lenne az első kérdésem. Aztán azt hiszem mindenki egyetért abban, hogy munkahelyteremtésre szükség van, az Európai Unión belüli munkahelyek megőrzésére szükség van. Ez igaz. Ugyanakkor nagyon fontos a nagy energiaigény, az energiaintenzív ipar. Fontos, hogy ők versenyképesek maradhassanak, nem csak az unión belüli, hanem az, főként az unión kívüli versenytársakkal szemben. Ezt hogyan tudjuk garantálni, hogy amikor az energia ár ilyen óriási hatással van az, erre az ágazat, az energiaintenzív iparra, hogyan tudjuk az energia árakat kiszámíthatóbbá tenni a jövőben? főként azért, mert ez kihatással van arra is, arra is, hogy a tagállamok hogyan akarják szubvencionálni, vagy nem szubvencionálni a megújuló energiaforrásokat. Tehát az alapján, amit ön mondott, vegyük Románia példáját, nálunk már van szélenergia, de de pontosan a piaci árhoz képest 15%-os eh, árkülönbség van a nehézségek miatt. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló az ECR nevében Mári, Márek József Grubárcsek. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Köszönöm szépen a biztos úrnak is a bemutatóját, amely rámutatott arra, hogy hogyan kell a jövőre tekinteni az Energiaunió szempontjából, viszont az első megállapítás nagyon egyszerű. Igazából tudjuk azt, amit elmondott, hiszen amit elmondott, arról már régóta beszélünk, és igazából ez új információt nem tartalmazott, és ezért merül fel az én kérése, mi lesz a keleti szállítókkal, mi lesz majd akkor, hogyha ezek a szállítók nem fognak már Európának gázt szolgáltatni, milyen fajta alternatívák kínálkoznak akkor majd, milyen alternatív szállítókat tudunk majd akkor találni, és milyennek lesznek ennek a költségei. A megújuló energiaforrásokról is beszélt, ez nagyon fontos, viszont szeretném elmondani azt, hogy a, hogy a korábban szólók is elmondták, hogy ez a legdrágább energiaforma jelenleg, és ügyelnünk kell arra is, hogy az EU versenyképessége megmaradjon, munkahelyeket kell teremteni, hiszen az energia nálunk a legdrágább az egész világon. Semmit nem mondott azokról az energiahordozókról, amelyek Európában már most is jól működnek a dekarbonizációról is beszélt, ez jó ötlet, de vannak más elképzelések is az energia szempontjából, például gondolhatunk itt a hagyományos energiahordozókra, a szénre, a kőolajra vagy a palagázra. Mit gondol az Európai Bizottság ezekről az energiahordozókról? Utolsó kérdésem a csővezetékek. Talán utalhatna arra, hogy hogyan képzelik el a finanszírozást, hogyha lesz -e valami ilyesmi, hogyan lehet majd ezeket az összekötő vezetékeket létrehozni Európa irányába, annak érdekében, hogy az energiabiztonságot garantálni lehessen. Az Európai Bizottság foglalkozott-e már az erre vonatkozó befektetési lehetőségekkel, hiszen ez is nagyon fontos része a közös energiapolitának. Köszönöm szépen a kollégának, a következő hozzászóló Petersen kollega az ALDE részéről, az ITRE alelnöke. Köszönöm szépen, és köszönöm a biztosnak is. Nagy feladat vállalt magára, mindannyiunk számára nagyon érdekes ez. Az egyik kérdésem az irányításhoz kötődne, a másik pedig a finanszírozáshoz. Ugyanis eh, egyértelmű, hogyha azt akarjuk, hogy ez működőképes legyen, akkor egy irányítási struktúrára legyen, le, lesz szükség. Nagyon fontos a végrehajtás a már meglévő jogszabályok kapcsán is. Az első kérdésem ezért önhöz az az, hogy eh, szükség van-e ezekre a jogszabályokra, ezeket végre kell hajtani, de mit gondol azokról az irányítási struktúrákról, ami most megvannak például az együttdöntés? De lehet biztosítani azt, hogy a demokratikusan megválasztott parlamentünket is bevonják majd ez a nyugszabályok végrehajtásába, és ön éves jelentéseket is tervez a bizottság részéről, hogy a tagállamok hogyan hagyják végre a jogszabályokat, bevonva ebbe az Európai Parlamentet is, mert egyértelmű az, hogy nagyon kényes viták lesznek majd erről, tehát a kérdésem az, hogy mit gondol az irányítás kérdéséről. A finanszírozás tekintetében ahhoz, hogy ezeket a projekteket finanszírozni lehessen az energiaszektorban, magánfinanszírozásra is szükség van, ezt növelni kell. Ön is joggal mutatott arra rá, hogy nagyon sok projekt zajlik, nem csak az energiahatékonyság tekintetében, viszont arra van szükség, hogy ezek a projektek nyereségesek legyenek azért, hogy a magánbefektetők is megjelenjenek. Hogyan lehetne a Juncker tervet a lehető legkevésbé bürokratikussá tenni, hogy működőképes legyen? Az Második kérdésem az az, hogy tudná -e specifikusabb kérdésekkel szolgálni ezen a területen. Köszönöm. Köszönöm szépen a megjegyzéseiket. Az ITRE ülésein mindig problémás az az, hogy ki szólaljon fel először. Az itre a zöldek erősebbek, tehát Turmes kollégát kérem meg arra, hogy akkor most szóljon hozzá. Köszönöm szépen, biztos úr, ezt a megközelítést. Először is én jobban szerettem volna, hogyha a bizottság ezt energia és klímauniónak nevezné, mert ez sokkal egyértelműbb lenne, jobban benne lenne a klímadimenzió dimenzió is. Másfél hónappal ezelőtt meglepődve láttam azt egy kiszivárogtatott dokumentumban, hogy az állampolgárok nem fognak semmilyen szerepet játszani ebben. Nem lehet egy energia-klíma unió az állampolgárok és a városok néznül, nélkül, alulról felfele kell építkezni Oroszországgal kapcsolatban. El kell mondjam azt, hogy engem sokkolt az, ahogy önt fogadták Moszkvában, Szerintem, akik önt ismerik, tudják, hogy ön egy megfontolt politikus, aki a hidak kiépítésére törekszik, és eléggé durván bántak önnel. Szerintem egy válasz lehet Oroszország számára, mégpedig az, hogy Európa 40%-os energiahatékossági célkötűzést választja. Számos tanulmány azt mutatja, hogy ha ezt választanánk, akkor 40%-kal csökkenthetnénk a függőségünket. Amint erről döntünk, azonnal biztonságot teremtünk a befektetők számára, és tudják az oroszok azt is, hogy ha Európának akarnak eladni gázt, akkor itt lesznek pénzügyi vonzatok. Tehát mindenképpen ambiciózusnak kell lennünk itt, és van egy dolog, amit nem említett, és ez az egyik legnagyobb és a legkevésbé bürokratikusabb eszköz, ez pedig az eco-design. Ez egy nagyon fontos eszköz ahhoz, hogy a fogyasztók számára csökkentsük az árakat, és hogy csökkentsük az áramfelhasználást is, és szerintem az ökodizájnnak prominens helyet kell adni. A megújulók kapcsán azt mondták néhányan, hogy ezek drága energiaforrásokat tévednek, a megújuló energiaforrások korábban drágák voltak. Az árak, amiket láthattunk, azok valóban ö, megdöbbentőek. A napenergiába befektetni az sokkal olcsóbb. Nincsen megfelelő versenyt. Kínában 25 milliárd kamatmentes hitelt adtak annak érdekében, hogy fotovoltaikus cellákat lehessen kiépíteni. Egyre inkább befektetnek a kutatás és fejlesztésbe, tehát a fotovoltaikus energiát New York is támogatja már például nagy mértékben. Tehát, hogyha szeretnénk azt, hogyha a megölő energiaforrások első helyet foglaljanak el, akkor mindenképpen érdemes ezt támogatni. A regionális irányítás számomra a legfontosabb újabb lépés, és át kell lépnünk a különbözőségeket. Az állampolgárok 73%-a az energiauniót támogatja, viszont a kormányok nem akarják azt, hogy beleavatkozás legyen a saját energiamixükbe. Tehát ezt csak úgy lehet megszüntetni, hogyha regionális szinten működünk együtt, tehát lehet, hogy jó lenne, hogyha erről is néhány részlettel szolgálna, mert szerintem egy ilyenfajta irányításra lenne szükség. Uh, Köszönöm szépen. A GUE következik. Deok tisztelik, a tiszt parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nehéz ez a vállalkozás, az Energiaunió megvalósítása. De legyünk pozitívak, és próbáljunk a fogyasztókra összpontosítani, a helyi közösségekre, a kis és középvállalkozásokra. A tevékenységünk szívében ezeknek a szempontoknak kellene megjelenniük. És van még valami, ami alapvető fontosságú, az, hogy a szegénységgel szálljunk szembe az Európai Unióban. Ugyanis nagyon sok régióban az európai állampolgárok egész egyszerűen a szegénységben élnek még hozzá az extrém energiaszegénységben. Muszáj, hogy tegyünk valamit, hogy ők is hozzáférjenek az energiaforrásokhoz, hogy mindenki hozzáférjen az energiaforrásokhoz. Számunkra az is nagyon fontos, hogy úgy járjunk el, hogy a tagállamok nagyobb szerepet vállaljanak a munkában. Ugyanis kevés a állami szinten, az állami szinten az ellenőrzés. Már erről beszélt egyébként itt az egyik kolléga. Többet kell tenni az Európai Unió szintjén is a megújuló energiák szerepének erősítéséért. Erről sokat hallottunk öntől, biztos úr. Egy másik kérdés el kell, meg kell, hogy szüntessük bizonyos országok elszigeteltségét. Ez legyen az egyik célkitűzés. Ugye eddig az volt a célunk, hogy 2015-re ugye a kitűző célokat elérjük, legyen összeköttetés, senki ne legyen elszigetelt, de tudjuk, hogy 2015-ben ezt nem tudjuk megvalósítani, majd nem tudjuk elérni ezeket a célokat, úgyhogy kérdezem öntől biztos úr, hogy milyen lépéseket kívánnak tenni annak érdekében, hogy a nagyobb összeköttetést megvalósítsák. Aztán az is érdekelne biztos úr, hogy önnek mi a véleménye arról, hogy hogyan lehetne valóban az energiauniót létrehozni, megvalósítani? Milyen alternatíváink vannak? Én szeretném kiemelni, hogy az Energiaunió keretei között minek is kellene történni. Az uniónak figyelmet kellene fordítani az energia raktárakra úgymond a keleti térségben, a földközi tenger térségében, ugyanis itt nagyon érdekes energiaforrások rejtőznek. Talán lehetne a nyugat felé innen valami fajta folyosót kiépíteni a nagyobb energiabiztonság érdekében. És aztán még valami a, ami a gyakorlatban hiányzik, nem hallatta még az Európai Unió hangját ennek az összekötetésnek az érdekében. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen a lehetőséget. Merci beaucoup, parce que... Köszönöm még egyszer, Sajnos el kell mennem, mert a külügyi bizottságban is dolgom van, ezért nem biztos, hogy meg tudom várni a választ, de annyit szeretnék elmondani, két dolgot szeretnék mondani, biztos úr. Úgy, ahogy Európa a gazdasági eh, növekedés helyett a recessziót támogatta, ugyanúgy az energia biztonság helyett az energia bizonytalanságot idézzük elő. Ezázban eh, energiaügyben kezdtem eh, karrieremet, eh, szakmai karrieremet. Az előreláthatóság, kiszámíthatóság vezérelt bennünket akkor a hosszú távon gondolkodtunk a befektetések kidolgozásában. A, a spot piacok, a nyílt piacok instabilitást, kiszámíthatatlanságot okoznak. Nagyon nehéz így a hosszú távú befektetéseket eszközölni, az energiabiztonságot garantálni második megjegyzésem. A szubszidiaritás elvét eh, érinti. Az unió szintjén hogyan akarnak energiabiztonságot garantálni, hogyha az alacsonyabb szinten, a tagállami szinten sem sikerült ezt létrehozni. A harmadik megjegyzésem az energiahatékonyság. Nekem ez roppant fontos. 20%-ról beszéltünk, 80 eh, milliárd eurót jelent ez. Ehhez 800 milliónyi befektetésre van szükség. A Juncker tev, tevben is beszélnek az energiahatékonyságú befektetésekről. A quantitative easing ezer milliárdokba került, ahelyett inkább a reálgazdaságba kellett volna ezeket a pénzeket fektetni arról beszél, hogy van elég befektetés. 20 éve hallom, hallgatom azt, hogy van elég befektetés, aztán semmi nem változik. Nem eléggé kapitalizált ez az energiapiac, így tehát ez egyelőre csak óhaj és egyáltalán nem valóság. Ez lenne a három kérdésem. Mr. Köszönöm szépen. Hermer úr az EFTD frakcióból. Ő lesz az utolsó, aki kérdést tesz föl önnek biztos úr, és aztán megkapja majd a szót a válaszokra. Elnök úr, biztos úr, köszönöm szépen. És hadd idézem Antonio Tajánit, aki amikor ipari biztos volt, megjegyezte, hogy az energia árak gyakorlatilag kiírtják az ipart Európából. Remélem, hogy biztos úr ezt elismeri, felismeri. És hát nem egy hatalmas beszédre készültem itt, de azért azon gondolkodtam, hogy egy kicsit felmérem, hogy mi, mennyire írtják ki az ipart az energia árak. Az alumíniumipar, a finom, az olajfinomítás, az acélgyártás ezeket vizsgáltam, és hát biztos úr, meg el vagyok szörnyedve, vagyok képezve. 44%-ot csökkent a kapacitás, 40 ezer munkahely szűnt meg, ez egész egyszer hihetetlen, és ez nem a kereslet csökkenése miatt van. A kereslet folyamatosan nő, és a keresletet most már import elégíti ki, amely több mint 50%-kal nőtt. Ez az igaz az alumínium szektorra, az acél szektorra is igaz ez, rengeteg gyárat zártak be, 50 ezer munkahely szűnt meg, az olajfinomítók esetében is ugyanez a helyzet, Afrika Afrikából vagy Oroszországból olcsóbb már behozni a finomított termékeket, mint itt finomítani Európában. És látjuk, hogy 10 ezer munkahely szűnik meg, 40 ezer közvetett, közvetetten ezek után, és több finomító zár be. Én az üveggyártás, a vegyipar és még a cementgyártás iránt is érdeklődöm, itt fogok találkozni az érintettekkel, hogy kiegészítsem az ismereteimet. Tehát az látszik, hogy itt nagyon energiaintenzív ágazatok, iparágak az utolsó hajszálon lógnak, kapaszkodnak a túlélésükért, mi pedig a stabilitási tartalékról beszélgetünk itt a parlamentben. És ennek a célja az, hogy az árakat tovább emelje, és Európát még inkább kevésbé versenyképes területé tegye. Úgyhogy elnök úr, van egy végső, de nagyon-nagyon fontos megjegyzésem, ez pedig az olajiparból, a brit kormány készített egy jelentést, amelyből kiderül, hogy a széndiokszid kibocsátás, amelyet az importált finomított kőolajtermékekhez kapcsolnak, 35%-kal magasabb, mint az EU-n belül finomított termékek esetében. És hát tudjuk a plegykákat az acéliparból is, egy tonna import acél dupla annyi széndiokszid kibocsátással jár, mint az EU-n belül előállított ugyanennyi acél. Tehát ne exportáljuk a befektetést, a munkahelyeket, a gyártást, mert ez káros, és közben még a széndiokszid kibocsátást is növeke, növeljük. Hát biztos úr, ha ez nem őrültség, akkor mi? Uh, thank you for your... Köszönöm a megjegyzéseket, mondja az elnök, és akkor átadom Sefcsovics úrnak a szót a válaszadásra. Tehát halljuk a kérdésekre adott válaszait, Sefcsovics úr. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr. Először is megköszönöm az összes képviselőnek a megjegyzéseket, kérdéseket, véleményeket. Végig szaladok rajtuk, megpróbálok sorrendben menni. Karin úr, köszönöm szépen először is az elvégzett munkát, ugye a saját kezdeményezésű jelentésre gondolok, ez nagyon időszerű, aktuális, tehát pont jó az időzítés, a mi munkánkhoz is nagyon jól kapcsolódik ez a bizottságban, és nagy figyelemmel és érdeklődéssel kísérjük majd az önmunkáját, megpróbálunk minél többet beépíteni a miénkbe. Oroszország kérdése persze mindig állandóan renden van, nem lehet félretenni, nagyon összetett és bonyolult a helyzet, nehéz partnerről van szó. Többször elmondtam már, és mindig hangoztatom, hogy hát egy ilyen cég esetében, mint a Gazprom, ugye most mi lenne, hogyan lehetne normálisan kommunikálni az ügyfelekkel, az országokkal, és így tovább, már ahol ugye kapcsolataik vannak, hát ez lenne a normál megoldás, nem lehet azt megtenni, hogy hetente radikális változat, változtatásokról számolnak be. Hát így nem megbízható a Gazprom. De gyakorlatilag ugye állandóan az újabb és újabb valósághoz kell igazodni. Én azt elmondhatom önöknek, hogy, ellátogattam Moszkvába, és nem csak én lepődtem meg, hanem a kollégáim is, mások is meglepődtek azon, hogy az orosz partnerekkel hogy sikerült a találkozó Gyakorlatilag a terültékből villámcsapás volt ez, a közlekedési bizottság elnökével beszéltünk arról, hogy a gázellátást hogyan szervezzük meg. Én ezt ott is elmondtam, máshol is elmondtam már, hogy a javaslatok nem működnek. Majd rátérek egyébként erre, hogy ha megvan egy szerződés, ott nem csak a gázvolumen kell, hogy szerepeljen, meg az, hogy azt ugye kikapja meg, e, és mikor, mondjuk a 20-as, 30-as évekig, hanem az is, hogy hol, hova történik a szállítás, nem a görög vagy a török határa. És hát a szállításról, a készletekről, a szerződésekről beszéltünk. Van nagyon világos klauzula egyébként ebben a témában. De hát azt mindenki tudja, hogy állandó probléma minden nyáron az, hogy na mi lesz majd a téli időszakban. Most már ugye abban az időszakban vagyunk, hogy hát örülünk annak, hogy a téli csomagot sikerült elfogadtatni, de ugye már azon aggódunk, hogy mi lesz majd március után, erről már beszéltünk az orosz partnerekkel is, és úgy tűnik, hogy fenntartják azt az álláspontjukat, hogy március után újra vissza akarnak térni ahhoz a szerződéshez, amely egyébként az eredeti, amely eredetileg volt érvényben Ukrajnával, és így tovább. Tehát ez nagyon bonyolult, és megint elő kell majd vennünk, megint napirendre kell tűznünk. Tehát ez volt Kalinsz úr kérdése. Az biztos, hogy az összes dimenzióval foglalkozni kell. Az ellátást nyilván diversifikálni kell, nem csak az útvonalakat, hanem a gáz forrásait is és azt hiszem február egy nagyon fontos hónap lesz ebből a szempontból. Miért mondom ezt? Már ugye a déli gázfolyosóról beszéltünk a elnök úrral, er, egy nagyon fontos ülés volt a déli gázfolyosó által érintett országok képviselőivel, de a konzorcium képviselőit is meghívtuk, a Nabukorról is volt szó, tehát hogy legyünk világosak, mik is a politikai prioritásaink, adjunk ezeknek politikai láthatóságot, és teremtsük meg azt a mechanizmust, amelynek a keretében megvan a roadmapünk, megvan ez a térkép, nézzük meg, hogy hogy alakul ez a csővezeték, miért nem halad, halad, hogy van, tehát hogy biztosítsuk a sikeres megvalósulást. Ugyanezt kell megtenni a földközi tengeri térséggel is, ugye, van itt ugye a keleti rész, nyugati rész, nagyon sok mindent lehetne itt tenni, Algériát is be lehetne vonni jobban, és a likvid gáz is megfontolandó. Van erre kapacitás Európában, de nem feltétlen van meg a jó összeköttetés arra, hogy ezt fel tudjuk használni nagyobb arányban, mint amilyen arányban jelenleg ez történik. Az egyik gondolat éppen ezért pontosan az, hogy mondjuk holisztikusan nézzük meg, tehát átfogóan nézzük meg ezt a stratégiát a cseppfolyós gáz felhasználására vonatkozóan. Hogyan tudnánk az erőforrásokat jobban megosztani, nem csak azért, hogy tárgyaljunk egymással, hanem azért is, hogyha esetleg a gázhelyzet bonyolódik, akkor legyen valami fajta biztosítékunk vagy biztosításunk. Aztán a kormányközi megállapodások. Ugye nagyon világosan és helyesen elmondták, hogy a kormányközi megállapodásokat ugye aláírják, és aztán utána később jön az elemzés, a vita, és így tovább, hogy most akkor hogy van ez az európai jogban, milyen helyük van ezeknek, és így tovább. Sokkal nagyobb átláthatóságra van szükség egy ilyen folyamatban. A tagállamok sokkal nyitottabbak és átláthatóbbak legyenek már a tárgyalás alatt is, Egyetértek azzal, hogy a bizottság legyen, vegyen részt a tárgyalási folyamatban, mert egy ilyen megállapodás, amelyet aláírnak ekkora volumenben, az mindenképpen meg kell, hogy feleljen az európai jogszabályoknak. Ez egyébként az EU tárgyalási pozícióit is erősíti, gyakorlatilag a tagállamok tárgyalási pozícióit is egyes erősíti. Tehát ez mindenkinek jó. Aztán a közös beszerzés, ez egy olyan kérdés, ami nagyon kényes, és egyébként nagyon szakmai is, és igen részletesen elemezni kell jogi szempontból. Sok emberrel beszéltünk már, vannak itt különböző vélemények. Az Európai Unión belül a nyugati országokban jól működik a piac, és ők azt szeretnék látni, hogy ez a piaci mechanizmus működjön máshol is, tehát gyakorlatilag inkább ilyenfajta üzleti megközelítést alkalmaznak, így tekintenek erre a rendszerre. Aztán ugye a közép, illetve kelet-európai országok megint más helyzetben vannak. Ők a múltbeli tapasztalataik alapján azt szeretnék, hogy legyen egy ilyen közös kázvásárlási lehetőség, mert egyedileg úgyis csak kis mennyiségű gázt vásárolnak fel, úgy gondolják, hogy együtt többet tudnának vásárolni, jobb feltételekkel tudnának tárgyalni. Tehát most éppen ezért azon gondolkodunk, hogy alapos elemzést végzünk, hogy hogyan tudnánk megközelíteni ezt a kérdést. Látjuk a két különböző megközelítést, amit említettem, és látjuk azt is, hogy a versenyjog esetéből, a versenyjog szempontjából ez egy kicsit kérdéses, tehát nehéz, aztán itt vannak a VTO szabályok, a VTO kötelezettségek, tehát azért nagyon alaposan meg kell nézni ezt, és annak a lehetőségét, hogy mondjuk az önkéntes megállapodás, önkéntes csatlakozás lehetőségét biztosítjuk, mi történik akkor, hogyha egy ilyen mechanizmust biztosítunk nehéz helyzetben, válságban, és így tovább de most még a gondolkodási szakaszban tartunk, tehát a lehetőségeket, amiket elmondtam, elemezzük. Itt még tényleg több munkára van szükség, és több alaposabban tanulmányozni kell a helyzetet. Ha megengedik, akkor Nika úr kérdésére térek rá. A fogyasztók kérdése. Most már EU szinten világos, hogy problémánk van. Különbözőek a módszertanok, különbözőek a megközelítések. Tehát ha különböző tagállamokat megkérdezünk, mindenki más százalékkal áll elő, és egyébként ez is bonyolítja a megoldás megtalálását. De legalább az a jó, hogy elismertük, vagy felismertük, hogy gond van, hogy mi a gond, hogy vannak olyanok, akik nem tudják kifizetni a fűtésszámlájukat, az energiaszámlákat, és hogy muszáj ezzel kezdeni valamit, megkezdődhet a közös gondolkodás. De ez egyébként nem csak energiapolitikai kérdés, hanem ide bejön a szociálpolitika is, együttműködünk tájszembiztossal, és ez valóban közös munkát kíván. A tagállamoknak is be kell szállni ebbe nyilván, és meg kell teremteni azt a környezetet, amelyben lehetséges az együtt, mun- együtt végzett munka. Támogatnunk kell az energiaszámlák csökkentését, a szigetelési javítást, és így tovább, hiszen a széndiokszid kibocsátás csökkenne, az energiaszámlák is csökkennének, és egyébként üzleti szempontból is jó ügy ez, sokan voltak, akik azt mondták, hogy hát egy egyszerű rendszert kellene bevezetni, mondjuk a kórházakat, iskolákat, óvodákat felújítottuk, megtakarítottuk az, megtakarítottunk az energiaszámlában, és akkor megtakarításokat megosztotta a befektető, meg az önkormányzat. Na de mi történik, hogyha ezt nagyobb méretekben kell képzeljük el mondjuk a háztartásokkal, nagyobb lakótelepeken, és így tovább, akkor ez nagyon bonyolultá válik, sokkal több pénzre van szükség, szakértelemre van szükség, és így tovább. Tehát egy kis önkormányzat szintjé fölött már bonyolódik az ügy, hogy lehet ezt megoldani. Az EIB elnökével is megbeszéltem ezt, voltak nagyon jó példák egyébként Romániából és más országokból, amelyek működtek. Én, az én véleményem az, hogy mondjuk az ideális megoldás mondjuk valami olyan eszköz lenne, amelyet használhatnának az önkormányzatok Európában, szerte Európában. Mondjuk tessék, ha valaki egy ilyen projektbe szeretne belevágni, akkor itt van a szakértelem, tudunk tanácsot adni, itt a potenciális finanszírozás, mindegy, hogy a Juncker alap, vagy az intézményi befektetők, vagy máshova kapcsolódunk, de akkor itt a finanszírozás is segítünk az első nehézségeken átesni, a bonyolult részleteket megérteni, és így tovább, ugye, mert ez egy kicsit elrendettő, elrettentő valaki így, ö, mielőtt belevágna ebbe egy kisváros, azt mondja, hogy hú, de bonyolult ez, de összetett, de nehéz. Tehát átsegítenénk őket, és akkor azt mondanánk, tessék, most már az energiahatékonyság javul, és így tovább, de mindenképpen lépnünk kell, a városokkal együtt kell működnünk, mert hát a lakosság 80% a városokban él. Vissza fogunk erre térni, és a szubszidiaritás elvére is hatással van ez. Én támogatom a polgármestereket, értem, hogy mit akarnak megtenni. Sokkal szorosabban szeretnének kötődni Európához, koordinációra várnak, és remélem, hogy a tagállamok is meghallgatják a polgármestereiket, és támogatják majd ezt a javaslatot. És van még egy kérdés, igyekszem tisztelben tartani az időt, de erre még szeretnék gyorsan válaszolni. Az energiaszegénység, a, a villamos energia árai, és így tovább ebben a kérdésben ugye többen kérdeztek. Egy valamit meg kell változtatni, itt gyakorlatilag az elektromos hálózat tervét látták a diákat, látták, hogy hogyan vásárolunk áramot, támogatjuk a megújuló energiaforrásokat, de tulajdonképpen az energiapiacon újra létrejöttek a nemzeti határok. Tehát el kellene gondolkodni rajta, hogy hogyan jöttek újra létre ezek a határok. A technikai problémák miatt, az, az áram ára miatt, a piac tervezése miatt, az elektromos árampiacok esetében megvannak a határok. Hogyan tudnánk ezeket újra lebontani? A kapacitást felhasználni jobb tervezéssel, és szerintem már el is indultunk ezen az úton, Ugye új szabályok születnek az állami támogatásra vonatkozóan a megújuló energiák terén. Itt fokozatosan arról van hogy fokozatosan segítjük a megújuló energiák beépülését a, a normál eh, piacba. Ugye egyetértek azzal, azokkal, akik azt mondták, hogy ugye a megújuló energiák ára eh, drámai módon csökken, akkor versenyképesek lesznek, akkor meg lehet őket hagyni a piacon, hogy versenyezzenek a többi szereplővel. És ez nagyon pozitív hatású lenne az energia piacokon. Sokan javasolták, hogy az infrastruktúrával kezdjünk valamit, és ezzel is egyetértek. Az intelligens hálózatok nélkül, a összekapcsolt hálózatok nélkül nagyon nehéz a helyzet. Így lehetne lehetővé tenni, hogy az energia szabadon áramoljon az EU-ban. Csak így lehet felépíteni az energiauniót. Mm, volt egy gyártócég, amelynek az elnöke nyilván túlzott, amikor velem beszélt, de azt mondta, hogy ha ma öt elektromos autót parkolna le valaki egy utcában, akkor azt kockáztatná, hogy kimegy az áram az adott kerületben. Azért ez egy kicsit túlzás, de jól példázza, hogy intelligens hálózatokra van szükség, amelyek bírják is a terhelést, és valóban el tudják juttatni az energiát a fogyasztókhoz. Mindenképpen garantálni kell azt is, hogy a fogyasztók megkapják az információt ahhoz is, hogy a döntéseiket meghozzák, milyen energiát használnak, felvásárolnak meg tehát be kell, hogy fektessünk az infrastruktúrába. Egyetértettünk elnök úrral is abban, hogy az infrastruktúra projektek monitorozása egyelőre még nem megfelelő. Több projekt útvonal létezik, és strukturális alapok az új tagállamokban, aztán a közös érdekű projektek, amelyek az Európai Energiastratégiához kapcsolódnak, aztán ugye az Európa össz, Európát összekötő eszköz, és akkor még itt van a Juncker terv, meg azok a projektek, amelyeket a tagállamok javasoltak, ugye 72-t értékelt ki az Energiafőigazgatóság, megvalósíthatónak, de hogyha mondjuk megkérdezi valaki, hogy most ennek az országnak az esetében, mondjuk Bulgária esetében, mit lehet tenni, akkor az az igazság, hogy eltart egy darabig, még ebből a sok különböző információ forrásból összehalásszuk, hogy akkor most mit is lehetne Bulgária esetében tenni. Tehát a bizottságnak is az információkat átláthatóbbá, világosabbá, jobban rendszerezetté kell tennie, hogy így jobban tudjunk lépni, és igen hatékonyan, keményen értékelni. Nagyon sok tagállam panaszkodik, hogy nehéz helyzetben vannak. Hát ha megépítették volna ezeket az összekapcsoló elemeket a hálózatok között, amelyeket mi javasoltunk, akkor nem lennének most ilyen nehéz helyzetben. Hát most már mindegy. A kérdés az az, hogy hogyan tudjuk figyelemmel kísérni, hogy a vállalásokat teljesítik, mert nem csak a saját energiabiztonságokról van szó, hanem mivel akkora a kölcsönös függőség az összes többi tagállaméről is. Tehát nem engedhetjük meg magunknak, hogy egyetlen egy ilyen összekapcsoló elem hiányozzon a hálózatból, mert az az egész EU-ra kihat, az egész régió régióra kihat. Tehát mondom még egyszer, hogy az összeköttetések, ahogy már mondtam is, február végéig van ezzel kapcsolatban egy célunk. Az elnök úr már nagyon szigorúan néz rám, úgyhogy mindjárt befejezem. Alelnök úr, nyugodtan válaszoljon az összes kérdésre, semmi gond. Jó, rendben. Tehát Szilió Kötis úr, de mások is tették, feltették ezt a fontos kérdést, tehát hogy február végéig mit, mit szeretnénk itt letenni az asztalra. Az Energia Unió stratégiát, de már egy roadmap el Tehát hogyan jutunk el idáig, mit fogunk tenni az első két évben, az első öt évben, ennek a bizottságnak a hivatali idejében. Utána pedig a Párizsi dokumentumig vezető roadmapet is letesszük az asztalra, hogy a e Párizsig mi a stratégiánk, miket, milyen lépéseket fogunk megtenni, és így tovább. Ugye beszéltem arról a három dimenzióról, amelyek összekapcsolódnak, hogyan alakítjuk ki a tárgyalási pozíciónkat e, Párizsig. És aztán pedig még valamit szeretnék, egy közleményt is e, letenni az asztalra, amelyben megfogalmazzuk, hogy az együtt elfogadott célkitűzéseket hogy valósítjuk meg. Tehát ugye a tagállamok közötti összekapcsoltság 10%-os eh, javítását hogyan érjük el. Tehát muszáj lenne ezen a három vonalon előre haladni, a, és a jövőbeli infrastruktúrát is eh, erősíteni, a projekteket, eh, projektek végrehajtását segíteni. Hát alelnök úr kérdésére pedig mindenképpen válaszolnom kell. Ugye mi van azokkal a jogszabályokkal, amelyeket elfogadtunk, amelyek jók, de nem hajtották végre őket a tagállamok. Hát szerintem sokkal keményebben kell fellépnünk. Egyrészt ellenőrizzük, hogy a tagállamok végrehajtják-e ezeket, ragaszkodunk ezeknek a pontos átültetéséhez a helyi jogba ragaszkodunk ahhoz, hogy a tagállamokkal úgynevezett végrehajtási párbeszédet folytassunk, tehát nézzük meg, hogy milyen jogszabályokat ültettek át, milyeneket nem, milyeneket hajtanak végre, milyeneket nem, és miért nem hajtják azokat végre. Politikai probléma van a háttérben, szakmai probléma van a háttérben, technikai segítségnyújtásra van szükségük, vagy mi, és akkor tudunk segíteni. Ugyanez vonatkozik az infrastruktúrával kapcsolatos projektekre, dolgoznak-e a tagállamok ezeken, hogyan fektetnek be az összeköttetés megteremtésébe, és ezt ugye nyilván minden egyes tagállam esetében, mert így támogathatjuk még a harmadik energiacsomagot is. Nagyon-nagyon fontos a az átültetés és a végrehajtás eddig sajnos nem elégséges az, amit elértünk, amit teljesítettek a tagállamok. Végül pedig az utolsó dolgok, dolog, Dél-Kelet-Európát többen említették, és kérdezték, hogy mit tehetnénk ezzel a térséggel kapcsolatban, miután ugye megszületett ez a bejelentés. Nagyon nagy a feladat, de egyszerű is. Dél-Kelet-Európa esetében egy új energiatervre van szükség, ami lefedi azt, hogy hogyan kapcsoljuk be ezt a térséget Közép-Európa felé. A magaszintű munkacsoport létrejött, február 9-én fog összeülni, a bolgár miniszterelnök felé is szolidaritást mutatunk, Szófiában fogjuk ezt a találkozót megtartani, és leülünk megnézni, hogy mit tehetnénk, hogyan lehetne a gázellátást diverzifikálni, és hogyan lehet azt később garantálni, hogy az elektromos áram esetén is ugye a hálózatok megfelelő módon össze legyenek kapcsolva. Az biztos, hogy meg kell vizsgálni, hogy Európának ezt a részét hogyan lehet beintegrálni az energia hálózatba Európa többi részén és ez különösképpen nagyon fontos akkor, ugye hogyan múltbeli tapasztalatainkra visszagondolok. Elnézést kérek, elnök úr, hogy ilyen sok időt vettem igénybe. De hát így lesznek elégedettek a képviselők, biztos úr, nyugodtan válaszoljon a kérdéseikre, akkor elégedett parlamenti képviselők ülnek itt a teremben. Ó, akkor gyorsan még egy rövid válasz. Az ökotervezés. Ez sosem volt iparpolitika, azt hiszem, hogy ez volt az utolsó kérdés, amit kaptam. Tehát ami az ökodizájnt illeti. Turmes úr kérdése volt? Igen. Mindketten, mindketten említették, de különböző nézőpontból közelítették ezt meg. Tehát az ökodizájnt illetően segítsenek bennünket a kommunikációban. Mert hát néha, ha megnézem a médiát, hát ugye sajnos a média nagyon hat a közvéleményre, egész egyszerűen dühítő dolgokat ír le, valótlanságokat állít az energiahatékonyságról, az ökodizájnról, és így tovább. Azt kellene elmondani az állampolgároknak, hogy az ökodizájn irányelvnek hála 2020 után annyi energiát fogunk megtakarítani, amelyet Olaszország most egy év alatt elfogyaszt. Tehát ez a 20%-os energiahatékonyság 2020-ra, hát ez eh, fantasztikus már a 9%-ot az ökodizájnon keresztül közvetlenül elérjük. Ez jó a fogyasztóknak, hiszen csökken az energiaszámlájuk, de jó az iparnak is, mert ők is tudják, hogy nem kell minden egyes tagállamban a hitelesítési eljáráson végigmenni, azért van az egységes piac, hogy egy hitelesítés elég legyen. Tehát az ökodizájn irányelv, mert ezért akarjuk felülvizsgálni, hogy még átláthatóbb legyen, és hogy a legfrissebb alapok, adatokon alapuljon. De muszáj, szükség van ez az, e- erre az eszközre ahhoz, hogy az energiahatékonyságot javítsuk az elektromos berendezések esetében, úgyhogy segítsenek nekünk a kommunikációban. Aztán az ipari szektorból is egyébként nagyon sok képviselővel tárgyaltunk, energiaintenzív ágazatok képviselőivel beszéltünk. Értem, amit mond, és tudom, hogy itt nagyon sok a kihívás, de meg lehet találni a megolvást, me- megoldást. Az fontos azt, hogy mondjuk a az úgynevezett karbonlikistől védjük ezeket az energiaintenzív ágazatokat, ez fontos. A villamos áram ára hogy ne legyen akadályozó tényező. Ez elérhető lenne úgy, hogyha a villamos árampiacot, az elektromos árampiacot valóban egységes piacát tennénk, illetve van, vannak még javaslatunk az, az ETS felülvizsgálatára vonatkozóan, tehát hogy a vállalkozások esetében a jogbiztonság nagyobb legyen, És hogyha egy valamit, ha csak egy valamit kéne említenem, amelyet minden vállalati képviselő említett, akkor az a következő, a befektetők a befektetés előtt a biztonságot akarják, jogbiztonságot, hogy a felügyeleti, hogy a szabályok biztosak legyenek, világosak legyenek. Azt mondják, hogy őket nem érdekli a többi, az első, az az, hogyha jogbiztonság megvan. Környezetbarát termékek, energiahatékony termékek, és így tovább. Ez, ezeket a dolgokat mind meg lehet oldani, a termékeket el lehet adni külföldön is. Ami nagyon fontos, az, az, az a jogbiztonság. Rengeteg új lehetőség áll előttünk, új munkahelyteremtési lehetőség Európában. És remélem, hogy sikerül megállapodni Párizsban. Éppen emiatt is és nagyon remélem, hogy sikerül egy kötelező érvényű megalapodást elfogadni, tehát Párizsban, amely garantálja, hogy nem csak Európára vonatkozik mindez, hanem szerte a világon e, minden partner együtt küzd az éghajlatváltozás hatásai ellen, így nagyobb lesz a jogbiztonság, és ez a befektetők számára is nagyon fontos. Köszönöm szépen, elnök úr! You too fluent, Mr. Vice President. You slightly too fluent. <laughs> uh, well, Uh, Köszönjük. 17-en szerepelnek még a listán. Én azt javaslom, hogy a hozzászóló listáját ezzel zárjuk is le. Azt hiszem ezzel mindenki egyet tud érteni. Pilar del Castillo -vera következik. Köszönöm szépen. Sevcsovics úr. Egy dolgot már említett, amit szeretnék most hangsúlyozni. az intelligens hálózatok, a smart gridek fejlesztésére szükség van. Ezt Végső soron Smart Grid ügyben sok minden nem történt, pedig hát ez az alapja annak, hogy az energiahatékonyság valóban elérhető cél legyen. Ez egy tudjuk, hogy az energiacégek és a távközlési cégek együttműködésén alapszik. Éppen ezért fontos, hogy a prioritások között előkelő helyen szerepeljen. Köszönöm, hogy ilyen valóban dióhéjban hangzott el ez a kérdés. Bianco López kollega következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nehéz lenne nem egyetérteni azokkal a célokkal, amelyek elhangzottak hiszen nyilván az energia árak csökkenése mindenki számára egy támogatandó cél. De jó lenne, hogyha nagy szavak helyett most már a tettek mezeire lépnénk. Először is a stabilitást, stabilitást egy tiszta világos jogi keret garantálhatja. Ez a befektetők számára is a legfontosabb. A stabilitás nélkül nem megy. hogyha már megállapított szabályokon, feltételeken módosítunk, az senki számára nem jó. Az ibériai félsziget igazi energia sziget, energia, energia összeket, hálózatok összekötetése nélkül nagyon nehéz lesz versenyképesnek lenni az ibériai félszigeten a cégeknek. az alumínium ágazat problémájára már egyik kollega utalt. Nos, nagyon drága energia, magas energiárak mellett ez az ágazat versenyképes maradni. Az energia intenzív ágazatok számára ez a túlélés záloga. És zárásképpen, elnök úr, szeretném, hogyha az Európai Unió az energiaszegénység ellen is fellépne valahogy, az nem mehet, hogy az EU, Európában emberek milliói ne tudják megadni magunknak, hogy befűtsenek az otthonukban. Thank you, Chairman. Cseh úr. Köszönöm. Alelnök úr, Energia Unió ügyben nagyon érdekes dolgokat hallhattunk öntől. Az egyik legnagyobb várakozásunk az egészen kapcsolatban az, hogy az energiaellátás biztonsága jelentősen nőjön ennek köszönhetően. Ez ügyben az orosz-ukrán konfliktus a legaggasztóbb. A kollégák már beszéltek erről a kérdésről. Egy Oroszországtól azt látjuk, hogy rendszer szerűen próbálják az európai gáztranzit hálózatból kiiktatni Ukrajnát. Szeretném, hogyha az Energia Unió szapolitikai között ez is szerepelne. A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban is lenne egy eh, kérdésem. Az évek során ez az ágazat óriásit fejlődött, azért, mert óriási állami szubvenciókkal nyújtottak ágazat hóna alá. Egyes országokban éppen ezért komoly előrelépés volt tapasztalható, ugyanakkor sajnos a fogyasztóknak kell állniuk az árkülönbséget. Azt is tudjuk ugyanakkor, hogy régióról régióra vás és más az megülő energiaforrásokkal kapcsolatos potenciál. Miért nem, kérdem én, próbálja európai keretbe foglalni az Európai Bizottság ezt? Köszönöm, Deli asszony. Köszönöm, elnök úr. Egy fontos kérdésre szeretnék utalni. A földgázzal kapcsolatban és a dél-európai földközi tengeri földgáz elosztópont kérdésére. Nos, ezzel kapcsolatban arra lennék igazán kíváncsi, hogy ezt a elosztó központot hogyan tudja lendületbe hozni ez az energiaunió. Az LNG-ről, tehát a cseppfolyósított földgázról is beszélt, hogyan tudjuk ennek az elterjedését főként a közlekedésben üzemanyagként elterjeszteni. Az Energiaunió, ha jól értem, a közös stratégiai gáztartalékok létrehozását is kitűzi célul annak érdekében, hogy szükség esetében, válság esetében eh, mozgosítani lehessen ezeket európai központi raktárakból? Köszönöm, Gyürk úr. Elnök úr, alelnök úr, egy általános megjegyzés mindenek előtt. Én azt gondolom, abban hiszek, hogy az Energia Unió sikeres megvalósítása az, eh, az egész európai integrációnak adhat egy új lendületet a megfizethető áron, a versenyképességen keresztül ez tehát a tétje annak a projektnek amiről most beszélünk. és akkor két rövid konkrét észrevétel az első a belső energiapiaccal kapcsolatos. egyetértek nincsen belső energiapiac megfelelő infrastruktúra nélkül. hadd mondjak néhány példát azokra az infrastruktúra elemekre amelyek ma még hiányoznak bolgár román görög bolgár gázvezeték összekötők magyar horvát gázvezeték összekötő kétirányústása horvát LNG terminál megépítése. Szerintem ezek olyan infrastruktúraelemek, amelyekre szükségünk van ahhoz, hogy valóság legyen a belső energiapiac. A második észrevételem pedig az energiadiplomáciával kapcsolatos. E, csak egyetérteni tudok e, koordinátorunkkal, kari úrral. Az egyhangon szólás politikája nélkül sincsen Eh, európai unió szükség van a közös fellépésre tarthatatlan az hogy egy olyan eh, hatalmas energiapiac mint amilyen az európai közösség kiszolgáltatott legyen eh, külső partnerekkel szemben. ezzel kapcsolatosan amit elmondott számomra megnyugtató csak jelezni szerettem volna hogy ezeknek a lépéseknek van támogatása széleskörű támogatása ebben a házban. köszönöm. Thank you very much, Madame Kallas. Thank you. Kallas asszony. Említette azt, hogy az Energia Unió azt is jelenti, hogy az elektromos áram, szabadon áramlék a tagállamok határain keresztül, számos más kollega is említette ezt. Beszéltünk arról is, hogy az összekötőket sem kereskedelmi szempontból hozták létre, hanem a fő fogyasztási csúspontokat próbálják ezzel fedezni. De van még egy probléma, ez pedig az, hogy néhány tagállam saját akadályokat hoz létre, hogy védjék magukat a versenytől, hogy ezeket az akadályokat leküzdjük. Ön mit gondol az ATER szerepéről, hogy ezt a problémát orvosolni lehessen? Very much, Madame Beres. Köszönöm szépen, Beres asszony. Euh, Köszönöm, elnök úr. Alelnök úr. Úgy érzem, hogy az ön portfóliója kritikus fontossággal bír a Juncker bizottságban, hiszen az új gazdasági modell eh, kidolgozásának előfeltétele az Európai Energiaunió képítése. Tehát e-, egyszerre óriási a feladata, ugyanakkor nagyon konkrét úton kell elindulnia. Mi ez a konkrét út, amit be kell járnunk? Nos, a, a széndiokszid áráról is beszélt, a kóták áráról, hogyha Párizsi konferenciára mm, sikerrel, fel akarunk készülni, hogy sikerrel járjon, hogyha a Juncker befektetési csomagot komolyan vesszük, Nos, ebben például világosan nem jelenik meg a széndiokszid ára, a kvóta ár. Ez, ez, ez azt hiszem, hogy a piac kiszámítható, előrelátható működését így nem teszi lehetővé, így tehát jogalkotóként azt gondolom, hogy meg kell a karbonárat, tehát a széndiokszid kvótárat egyértelműen és kiszámíthatóan hosszú távon határozni, ennek érdekében mit kívánok tenni. Rövidre fogva Második eh, kérdésem, az olajár csökkenés milyen konzekvenciákkal járhat? Erre, mint hogyha nem utalt volna. Hiszen ennek eh, ez, ez az olajár az európai gazdaságra is kihatással lesz, lehet. Fontos, hogy eh, ezt a kedvező hatást kihasználjuk, hogy arra, hogy a befektetéseket a megfelelő irányba tereljük. Köszönjük, Vernyó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt alelnök úr. Nagyon sok kérdést kapott, és a legtöbb kérdésre már választ is adott, de van még egy konkrét kérdésem önhöz. Ön a kapacitás piacok referenciájával is foglalkozik. Németországban van egy zöld könyv az árammal kapcsolatban, és zajlik egy nyilvános konzultáció is. A kapacitáspiacokkal kapcsolatban nincs jó véleményem a német gazdasági és energia eh, minisztériumnak, mert ez az energia eh, átállással kapcsolatban gondokat okozhat. Azt is láthattuk, hogy nagyon nehéz ezeket megfelelően jól kialakítani, sok időbe telik, még ez létrejön, és gyakran kell igazításokat is eszközölni. Hogyan kívánja elérni azt, hogy a kapacitási piacok kiépítése nem fog majd a belső piacra ellentétes lenni, és nem fogja azt magával hozni, hogy újra, áll, újra nemzetisítik az energiapiacokat. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az előadását. Azzal kezdeném, hogy Peterson úr hozzászólását támogatom az Európai Parlament szerepét illetőleg az irányításban. Úgy gondolom, hogy ez valóban szükségszerű, de összességében üdvözlöm a javaslatot, főként azt, hogy központi szerepet ad az energiahatékonyságnak. Az is nagyon fontos, hogy a civil szervezeteknek, civil társadalomnak, az, igen, a városoknak is szerepet ad, főként az intelligens városoknak. Szeretném, hogy kicsit többet beszélne arról, amit mondott a válaszában a szociális dimenzióról, illetve arról, hogy Tyson biztos asszonynal is egyet kívánt működni. Egyetemű az, hogy a szociális párbeszéd nagyon fontos ahhoz, hogy megfelelő legyen az átállás, és ezért jó lenne, hogyha több részlettel szolgálna ezt illetőleg. Ezen kívül, ez is fontos, és többször elhangzott ez, hogy szorosabbá kell tenni az energiauniót, össze kell ezt kötni az ipari politikával európai szinten, és az ipari politika egyik része a szénmegkötés és tárolás, főként az ipari szénmegkötés és tárolás, hiszen itt új munkahelyeket lehet teremteni, meg lehet őrizni az eddigi munkahelyeket. Például nálunk az energia intenzív iparágak nagyon fontosak, és több ezer új munkahelyet teremtenek, és megőrzik a már meglévő ipari munkahelyeket is a területen. A kérdésem az az, hogy az energiamixben mindennek milyen szerepet kíván szánni. Kabazo Ruiz asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Egyértelmű az, hogy Én nagyon örülök annak, ami elhangzott a megölnege forrásokkal kapcsolatban, és örülök annak, hogy az energiaszegészség kérdését is felvetette, de nagyon fontos az, hogy a szép szavak mellett a problémákat is felismerjük, és tényleg tegyünk is ezek ellen. Európai stratégiára van szükség az energiaszegénységgel szemben, általános stratégiára van szükség, szembe kell néznünk a valósággal. Nem lehet azt, hogy vannak olyan országok, ahol ez a probléma még mindig létezik. Nagyobb átláthatóságra van szükség az energiaárak alakulása tekintetében is, és meg kell ragadnunk a lehetőségeinket, gondoljunk csak a Juncker tervre. a pénzt fel kell használni azokra a szociális követelésekre, amelyek az energiaszegénységgel függenek össze. Nagyon fontos, hogy tegyünk itt valamit, és ezért nagyon fontos azt, hogy egy olyan energiastratégiát fejlesztünk ki, amely rászolgál a nevére, viszont nem szabad elfelejteni az embereket sem ennek során. Elnök, köszönöm szépen, Moody asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr két területről szeretnék beszélni. Az egyik az az, hogy én támogatom mindazt, ami elhangzott ezzel kapcsolatban, hogy mennyire jó az, hogy felismeri a közösségek szerepét az energiapolitika kifejlesztésében. Ön beszélt az intézményi befektetésekről, erre számos példa van az én területemen is. Ezek egyfajta szövetkezeti formát jelentenek, viszont hozzá kell férni az EU segítséghez is, az EU támogatáshoz is, ezt a kettőt össze kell kötni, és ezeket példaként lehetne felhasználni. A másik dolog a közösségi projektekkel kapcsolatban többször elhangzott az, hogy van köztámogatottsága az energiaprojekteknek, támogatják a közösségi előnyeit és a különböző projekteknek, Egy kicsit aggódok a finanszírozás miatt, ugyanis a kutatás, amit el kell végezni a technológiákkal, a technológia kifejlesztésével kapcsolatban, de hogyha kiveszik a kutatás területéről a költségvetést, és ezt úgy osztják el, hogy hogy az nem, ebből nem a technológiákra, akkor szerintem a, ezt akkor azt a pénzt a jövőtől veszük el, és ennek kapcsán óvatosnak kell lennünk. Borelli úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát gyakorlatilag eh, most itt már meg is előlegezték, amit mondtam, az Energiaunió az ugye kell a tudományos kutatás erősítése is. A Juncker szerben egyébként szerepel az, hogy a Horizont 2020-ból eh, vegyenek el eh, erőforrásokat. Hát ezt akkor ezt a két látásmódot hogy egyeztetik össze? Thank you very much. Mr. Ferreira. Uh, Ferreira. Ferreira úr következik. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, az elmúlt években volt uh, az európai tagállamokban is több, elvégzett több olyan kutatás, amelyekből kiderült, hogy az energiapiacok, az elektromos árampiacai nem úgy alakultak, mint ahogy azt terveztük, tehát a fogyasztók nem alacsonyabb árakon tudták megvásárolni az energiát, hanem gyakorlatilag többet fizettek. Ez azt jelenti, hogy az integráció fölülről lefelé vezető, fölülről lefelé irányú integráció kihatott az energia előállításának árára, és ezt megszenvedték a végfogyasztók, a végfelhasználók. És tulajdonképpen a közvetítő cégek tudtak ebből haszonra szert tenni. Most már, hogy ezekkel a tényekkel így szembenéztünk, meg tudná tenni a bizottság, hogy szembenéz ezzel, vagy továbbra is a homokba dugja a fejét, és nem ismeri el, hogy ez a valóság, és arról beszél, hogy az árak lemennek? Hát az árak lementek, tavaly ugye a bizottsági bizottságon belül az árakkal foglalkozó bizottság megállapította, hogy mekkorát zuhantak. Ezek egyre több új, megújuló energia van a palagáztól kezdve, és így tovább. Sokan mondják, hogy változtatni kell, meg kell változtatni az előrejelzéseket. Kérdezem, hogy mit tesz majd a bizottság, hogyan tudja a hitelességet megőrizni. A, különösképpen a szénpiaci témával kapcsolatban, hiszen önöknek ezzel kapcsolatban nagyon sok elgondolása van, nagyon sok terve van. Mi lesz ezeknek a, hite, a hitelességével? Számítanak arra, hogy csökken az előállítási ár, vagy pedig a régi bevált modelljeikhez ragaszkodnak, mert mint amelyek nem működnek, de amelyeket mindig is használtak. Köszönöm szépen, López Bermeó asszony következik, mondja az elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Megköszönöm a részletes bevezetőt, illetve a részletes válaszokat. Nem szoktunk mindig ilyen részletes válaszokat kapni, úgyhogy valóban köszönet illeti önt. Én követtem a részletesen az elmondottakat, és ugye azt is, hogy februárra terveznek intézkedéseket, illetve hogy fel kívánnak lépni olyan tagállamokkal szemben, amelyek nem teljesítették a kötelezettségeiket. Spanyolország tönkretette a megújuló szektort, nem segítette a kisfogyasztókat, hanem az oligopóliumok létrejöttét erősítette. Kérdezem, hogy a bizottság tud valamit tenni? Együttműködnek a versenyigazgatósággal, hogy valami fajta fellépés legyen. Úgy tűnik, hogy a cégek uralnak mindent, ők állapodnak meg az árakról és az összes többi feltételről, ez aztán kihat az iparra, a kis és középvállalkozókra és a fogyasztók életére is, a munkahelyek megszűnnek, méghozzá nagyon nagy mennyiségben, és az energiaszegénység is egyre nagyobb méreteket ölt. Tehát egész egyszerűen nem kapják meg a támogatást ezek a szereplők. Azt hiszem, ambiciózusnak kell lenni, a befektetésre, kutatásra, fejlesztésre odafigyelni. Nem engedhetjük meg, hogy nincs, nem vesz részt ebben az állami szektor, csak így lehet a szolidaritást biztosítani. És végül pedig, ha lehetséges, egy utolsó kérést, vagy ha sürgessem önt valamire, biztos úr. A szociális partnereket vonják be ebbe, mert eddig úgy tűnik, hogy nem tették ezt meg. Köszönöm szépen. Most pedig Tosanovski kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok minden elhangzott már, úgyhogy én csak az általam legfontosabbnak tartott kérdésekre szeretném felhívni a figyelmet. Tudjuk mindannyian, hogy az öntárcája mennyire összetett, és hát azt is tudjuk, hogy, hogy lehetetlen persze azt kijelenteni, hogy az egyik biztos munkája nagyobb, mint, nehezebb, mint egy másiké, de hát az az igazság, hogy ön szinte egyfajta válság biztos. Az energia tárca annyira nehéz tárca lett mostanában, hogy azt hiszem ezt nyugodtan elmondhatjuk, rengeteg politikai konfliktus, diplomáciai válság, középpontjában állt az energia, és látta már ezt Európa 2006-ban is, az akkori gázválság idején, akkor ugye ugyanerről beszéltünk, és hogyha megnézzük a grafikonokat, hogy mi változott, hogy alakult, hát az az igazság, hogy nem sokat tanultunk. Továbbra is egy gázellátó, nagy gázellátótól függünk, illetve hát az ez a fajta függőség egyre nő. Ön már említette egyébként ezt, tehát én sem ajánlanám, nyilván ebben egyetértünk, de talán jobb lenne egy picit kevésbé ambíciózusnak, és viszont sokkal realistábbnak lenni. És most, ha visszatekintek 2006-ra, akkor azt látom, hogy ugye amikor a, a Nabucco projektet támogatták, hogyha létrejött volna, akkor ez most ugye meg lenne, és más helyzetben lennénk, teljesen más helyzetben lennénk, mint amiben találjuk magunkat. Az innováció, a hálózatok összekapcsolása, kutatás, fejlesztés, és így tovább. Nem csak a megújuló energiákra kellene koncentrálnunk, de ne felejtjük, hogy nekünk is vannak saját energiaforrásaink, ne függjünk másoktól, ha nem szükséges. Erikson úr a következő. Köszönöm, köszönöm elnök úr. elnök úr, az Európai Bizottságnak és az Európai Uniónak két nagy problémával kell megküzdeni. Az első a tudatlanság problémája. Túl sokan, túl sok politikus, túl sok ipari eh, vezető nem akar tisztán látni, szembenézni az igazsággal, azzal, hogy változtatni kell a dolgokon, ahhoz, hogy megállítsuk az éghajlatváltozást és hogy az energiátás biztonságát garantáljuk. A másik nagy kérdés az, hogy hogyan tudunk a hosszú távú megoldásokra pénzt találni, a befektetéseket, befektetőket találni, gondolok itt a megújuló energiaforrások fejlesztésére, az energiahatékonyság javítására, amikor ez ezzel a rövidtávú jelenségek szembe mennek. Az olcsó energia elárasztja a piacot, az olajárak csökkennek. Óriási a kockázat annak, hogy rövidtávú megoldások felülírják a hosszú távú stratégiai gondolkodást. Mi a megoldás erre, biztos úr? A stratégiai befektetési csomagot még inkább kellene koncentrálni talán az energiapiac átalakítására? Köszönjük. Gérek kollega következik, parancsoljon. E, panie komisarzu 20... Köszönöm. Biztos úr, 28 tagállam, 28 gaz, különböző gazdasággal, külön 28 különböző energiágazattal és 28 különböző energiamixel rendelkezik. Most először fordul az elő, hogy közös rendszert próbálunk bevezetni az éghajlat és energiacsomag keretében, itt az első második ilyen csomagra gondolok, ami nem jelenti azt, hogy mindenki egyenlő feltételekkel rúg majd labdába. Vannak olyan európai gazdaságok, amelyeknek többet kell mondjuk a széndiokszid kibocsátási kvótákért fizetni. Ez komoly dilemmát jelent. Tudni szeretném tehát az Energiaunió keretein belül hogyan kívánja a tagállamok közötti szolidaritást eh, erősíteni az Európai Bizottság. Gondolok itt elsősorban a gazdasági versenyképesség területére. Például Lengyelország esetében mindenki jól tudja, hogy az energia, elsőszem energiaforrásunk a kőszén. Ha 2050-re valóban óriási eredményeket akarunk elérni a széndiokszid kibocsátás csökkentésében, akkor az EU, a lengyel gazdaság teljesen versenyképtelené válik majd. Ehhez a kihíváshoz új gondolatokra és elképzelésekre van szükség. Köszönjük, de végül nem utolsó sorban Kapel asszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr. Az egyik nagy kihívás az Energiaunió szempontjából az a megújuló energiaforrások eh, felhasználása, illetve ezek tárolása úgy, hogy ne legyen ingadozás, és hogy legyen ellátási biztonság. Erre a válasz mindig az intelligens hálózatok, és itt mindig felmerül a decentralizáció a termelés kapcsán. Ezek a kombinált energia előállítási technológiánk, tehát az előállítás, terülás, ezek a múltban már pozitívnak bizonyultak, és sok helyen el is ismerték ezt már. A kérdésem önhöz a következő. Ön mit, hogyan kívánja ösztönözni az Európai Bizottság az Energia Uniót úgy, hogy figyelembe veszik az energia, a megújuló energiaforrásokat is ingadozásaikkal együtt. Még egy kérdés, hogyha már az energiáról beszélünk, akkor nem csak a smart gridekről van szó, hanem egy másik dologról is, a gázról is beszélnünk kell. Nemrégiben az orosz Gazprom egyik eh, képviselőjével találkozott, és volt eh, egy olyan sajtónyilatkozat is a Gazprom részéről, hogy Ukrajna akkor kap gázt, hogyha előre fizetnek, és eh, fennáll a lehetőség arra, hogy Európába kevesebb gáz fog érkezni. A gázunió itt talán megoldást jelenthetne. A kérdésem az az, hogy a gázunióba belevonná Oroszországot, hogy hogyan lehetne elképzelni a gázuniót. Köszönöm szépen a kérdését. Well, we are waiting. Várjuk az alelnök válaszait. Ha egy mondatban tudna mindenkinek válaszolni, vagy néhány mondatban. Köszönöm szépen, elnök úr! megteszek minden tőlem telhetőt. Köszönöm szépen a kérdéseiket. Ez mutatja, hogy mennyire érdeklődnek ezen közös projektünk iránt. Castillo asszony utalt a smart gridekre, az intelligens hálózatokra, és Kapel asszony kérdése is ugyanez volt. Látnunk kell azt, hogy az intelligens energiát nem lehet az intelligens hálózatok nélkül bevezetni. Ma délelőtt beszéltem az NCOI képviselőivel. Ez egy intézet, amelyet azért hoztak létre, hogy jobb legyen az elektromos hálózatot üzemeltetők együttműködése jobb legyen. És azt kérték, hogy, hogy mutassák azt meg, hogy hogyan lehet egy olyan tervet létrehozni európai szinten, amelyel egész Európa szerte okosabbá tehetnénk a hálózatokat. Tudom, hogy Olaszországban hamarosan bevezetik az intelligens mérőket, és azt is hallottam, hogy vannak más lehetőségek, mint a, az intelligens dobozok, új szoftverek, tehát a technológia már elérhető, de együtt kell működnünk ahhoz, hogy eldönthessük, hogy milyen fajta technológiát fogunk alkalmazni, hogyan fogjuk előtérbe helyezni mindennek a megvalósítása úgy, hogy ez nem maradjon valami olyan dolog, amely csak a gazdagok kiváltsága, tehát hogy ne csak a gazdagoké legyen ez a hatékonyság, hogyan lehet biztosítani azt, hogy ne csak a fiatalok kiváltsága legyen ez, akik, akik eh, csodákra képesek az okostelefonjaikkal, hogyan lehet a technológiát úgy létrehozni, hogy az mindenki számára lehető legyen, a gazdagok, szegények számára, az digitálisan képzettek számára, vagy a egyszerű felhasználók számára. Tehát mindenképpen ezzel foglalkoznunk kell, és el kell azon alaposan gondolkodnunk, hogy hogyan lehet azt biztosítani, hogy ezek a hálózatok valóban intelligensek legyenek. Néhányan említették azt, hogy mennyire fontos az állampolgáraink, a fogyasztók bevonása. Ezt csak akkor tehetjük meg, hogyha a fogyasztók a megfelelő energiát kapják, hogyha el tudják azt dönteni, hogy mikor akarják az elektromosságot használni reggel, a csúcsidőben, ezt felhasználóbarát módon kell megtenni, mert másképp ez nem fog működni, és ezért kellenek az új technológiák. Az intelligens hálózatok prioritást élveznek, és meg kell találni a módját annak, hogy a lehető legjobb modellt találjuk meg, egy olyan modellt, amelyet finanszírozni is lehet, és amelyet fokozatosan ki lehet építeni. Blanco López uh, úr utalt arra, hogy mennyire fontos a szabályozási stabilitás. Ezt mindenki hangsúlyozza, akivel találkozom. És ez egy kihívás, van egy rendelet, amely már létezik, és ha történik egy demokratikus váltás, hogyha egy új kormány van, akkor általában az a, az érzés, hogy meg kell változtatni a dolgokat, és meg kell vizsgálni ezt abból a szemszögből is, hogy ennek mi hatása lesz a jövőbeli befektetésekre. Hogyan fogja ez az ország imágóját befolyásolni, hogyha túlságosan gyakran változtatják meg a jogszabályokat, a törvényeket, emiatt nehéz az előreláthatósága a befektetés számára. Itt az Európai Unió segíthet, mi létrehozhatjuk a nagy kereteket, amelyekben a befektetők kényelmesen érezhetik magukat az Európai Unión belül. Ha azt kérdezik, hogy mi lenne a legnagyobb kihívás az energiaunió bevezetése szempontjából, akkor azt mondanám, hogy a gondolkodásmód megváltoztatása, amely most inkább a nemzeti megoldásra koncentrál, ehelyett inkább egy európai szintű megoldásra lenne szükség. Hogyan lehet meggyőzni a tagállamainkat arról, hogy olyan megoldásokat keressenek, amelyek már ezt a gondolatváltást tartalmazzák, azt kell megvizsgálni, hogy milyen um, kapacitásokat tudunk kiépíteni, milyen fajta rendszert lehet létrehozni a megújuló energiaforrások számára, hogyan lehet optimalizálni az LNG hálózatot, hogyan lehet az olajgáz felhasználás olyan, hogy az nem csak számunkra, hanem a régió partnerei számára is kielégítő. És ez nem csak az energiabiztonság szempontjából jó, hanem az európai szolidaritás szempontjából is jó, de az üzlet szempontjából is jó, hiszen pénzt akarítunk meg. Szerintem ez egy olyan érv, amit alkalmazhatunk akkor, amikor a pénzügyminiszterekkel beszélünk. Mert hogyha megkérdezik azt tőlem, hogy miért ilyen magas az energia ára, akkor nagyon sok válasz lehet, de a legegyszerűbb válasz az az, hogy nézzük meg a előállítási árakat, és ez összehasonlítható az USA előállítási áraival, de akkor miért ilyen nagy a különbség a végfelhasználók áraiban. Hát azért, mert vannak illetékek, adók, mert van a szállítási költség, amit bele kalkulálnak az árba, és persze ez a vita már túlmutat az energián, ez már a pénzügyi minisztereket, a szociális minisztereket foglalja magába, és ezért azt is láthatjuk, hogy nincs erőlépés az energiadóztatás kapcsán sem. Tehát úgy gondolom, hogy az Energia Unió kapcsán beszélni kell arról, hogy hogyan, mi lesz az ára az energiának, mi, mit vonunk ebbe bele. Egyrészt, hogy magas az energia ára, viszont látnunk kell azt is, hogy milyen plusz elemeket tartalmaz a fogyasztói ára, végfelhasználók ára. Tehát szerintem őszinte vitát kell arról folytatni, hogy mi a, hogyan tevedik össze az energia ára a gáz biztons, gázellátás biztonságáról kérdezett, illetve a török hálózatról. Amikor Miller úrral beszéltem, akkor azt mondtam neki, hogy egy kicsit azért össze vagyok zavarodva, mert Törökország 15 milliárd köbméterre szorul, és Dél-Kelet-Európában is 15 millió köbméterre van szükség, és Ukrajnától szeretnének áttérni Törökország irányában. Mit, mit lehet tenni? Ehhez kell egy infrastruktúra, és nem hiszem, hogy az európai cégek majd csak megváltoztatják a szerződéseiket, és ne fogják azt mondani, hogy most már mindent majd a görög-török határól fognak szállítani. Tehát erről beszélnünk kell majd, és ez idáig nem láttam annak gazdasági szükségességét, hogy az ukrán tranzitutat elzárjuk. Ez nem gazdasági szükségség, ez politikai kérdés, és remélhetőleg sikerül majd visszatérni erre, és ezt megvizsgálhatjuk majd ezt a javaslatot gazdasági és üzleti szempontból is, hiszen az infrastruktúra az létezik, ki van fejlesztve, persze egyértelmű az, hogy nagy reformra lesz szükség az ukrán energiarendszerben, a gáz eh, szállítórendszerben, de egy kis eh, segítséggel az ukránok átláthatóságot hozhatnak létre a rendszerben, de ez nagyon fontos eh, Ukrajna számára a közép európai országok számára, és persze az orosz fogyasztók, ugye, orosz ügyfelek számára is. Tehát mindenképpen egy jobb megoldásra szükség, de nem várhatunk erre, hiszen fel kell készülnünk minden eshetőségre. A diversifikációval fogunk foglalkozni, megvizsgáljuk azt, hogyan lehetne az LNG infrastruktúrát optimizálni, annak érdekében, hogy bármi is történjék, jobban felkészültek legyünk, mint korábban. Ebbe beletartozik az is, hogy át kell tekintenünk a gáz biztonságot, a gáz ellátás biztonságát. Szeretnénk a stressztesztből is találni, szeretnénk ezt a, az irányelvet frissíteni. Szeretnénk elérni azt, hogy mindenfajta jövőbeli problémára fel legyünk készülve, amely adódhat. Dali asszony a mediterrán gázrendszerről beszélt. Ez már folyamatban van. Rómában decemberben arról döntöttünk, hogy három platformot hozunk létre. A földközi az elektromosság, a gáz, illetve a megújuló energiaforrások számára, és már most is zajlanak a viták a szakértőkkel arról, hogy hogyan lehetne még többet tenni, hogyan lehetne növelni a plusz ellátás lehetőségeit Észak-Afrikából, de a Ciprióta és izraeli partnereinkkel is tárgyalunk arról, hogyan lehetne ezeket az új tartalékokat összekötni az európai rendszerekkel. Tehát zajlik ez a vita is. Úgy gondolom, hogy a földközi tenger térsége nagyon fontos eh, ellátó részé fog válni gáz szempontjából. Gerek úr a belső piac hiányosságairól beszélt, egyetértek önnel. Itt két dologgal kell szembenéznünk, a hardware és a szoftverrel, ezeket kell frissíteni az Energia Uniónkban. A szoftver alatt én az administratív akadályokat értem, ezeket a különböző hálózatokat, a kódokat, hálózati kódokat értem, amelyek nagyon sok akadályt görítenek az energiakereskedelem elé. Én láttam a dokumentumokat, nagyon sok dokumentumot kell kitölteni, mielőtt még megvalósulhat a kereskedelem, és mindenképpen ezért a hálózati kódokat harmonizálni kell, annak érdekében, hogy a hálózatüzemeltetők valóban egy olyan környezetet hozhassanak létre, ahol az energia áramolhat. Az interkonnektorok szepintetében és változásra van szükség, és ehhez van ez a projekt, amelyel már elmondtam, hogy sokkal jobban fogjuk ezt nyomon követni, azokat a projekteket támogatjuk, amelyek életképesek, amelyek fontosak az energiapiac kötülékenysége szempontjából, amelyek az energiabiztonságot garantálják, és amelyek a belső energiapiacunkat valósággá teszik. Kelesz asszony az acer beszélt, és az NSOG, ezeket a testületeket szabályozói szempontból hozták létre, ezeket jobban ki kell használni a jövőben, nekem nagyobb elvárásaik vannak velük szemben. Ezek európai testületek, gyakorlati ajánlásokat fogalmazhatnak meg azt illetőleg, hogy hogyan lehet az akadályokat leküzdeni. Ez sokat segíthet, hogyha meghallgatjuk a valóban a gyakorlatban tevékenykedő az emeltetőket meghallgatjuk. Meg kell vizsgálnunk a megoldásokat európai szinten, és szerintem itt már sok előlépés történt. Az ENSZO képviselővel is találkoztam ma délelőtt, és ők is kezdenek másképp gondolkodni, és azt látják, hogy a tagállamok is talán kezdenek másképp gondolkodni, és mert nem csak a nemzeti határokon belül. Berez asszony utalt a szén árára. Valóban ezzel is foglalkoznunk kell, és remélhetőleg sikerül majd előlépni lehető leghamarabb a piacstabilitási tartalékot illetőleg. Itt vannak még nyílt kérdések, hogy mit lehet tenni a 900 milliárd eh, engedéllyel. Lehet, hogy ezt a fogyasztóba rakhatjuk, hogy megvizsgáljuk a lehetőségeket, hogy későbbiekben hogyan fogjuk ezt majd felhasználni, többen is javasolták azt, hogy az energiakutatás fejlesztésbe kell befektetni, nincs elég pénz erre a célra, mindent ki kell használni arra, hogy támogathassuk a kutatásfejlesztést az energia területén. Ez lehet az egyik megoldás. Volt egy aggály azzal kapcsolatban is, hogy a szénszivárgással hogyan fogunk szembenézni. Holnap az NV szabadsággal tagállam, az emberi szabadsággal fog találkozni. Hogyha az ETS reformjáról van szó, akkor erről a kérdéskörül is el kell gondolkodni. Tehát minden felet be kell vonni, hiszen nagyon fontos a piastabilitási tartalék, és nagyon fontos a parlament támogatása itt, hiszen ezzel erős jelzést küldhetnénk a szén árának irányába, és megmutathatnánk azt, hogy mi komolyan gondoljuk mindezt, és egyértelmű keretet adhatnánk 2020 utánra, tehát már tudnák a befektetők, hogyan lehetne tervezniük, ugyanis az engedélyezési folyamat nagyon nehézkesen haladt az elmúlt tíz évben Európában, tehát az ETS reformja pontosan jó időben intézett, érkezett. A Párizsi konferenciára és erős tárgyalási pozícióval szeretnénk e, menni. Kirten Darling asszony kérdése a szociális párbeszéd valóban Tyson asszonyjal együttműködünk itt, megpróbáljuk bevonni az energiakérdéseket a szociális párbeszédbe. Számos kérdést megvitattunk már, Zsis transmission kérdését, ez a megfelelő energia átállás kérdése. Vannak, akiknek új képességekre kell szert tenniük, nem szabad, hogy ezek a személyek a munkaerőpiacon hátrányba kerüljenek, tehát a szociális partnerekkel erről is beszélnünk kell, meg kell találni annak a módját, hogy a szociális párbeszédet úgy alakítsuk hogy ez hasznos legyen minden érintett számára. Hogyan lehetne finanszírozni a széntárolást és megkötést, a kutatást itt? Itt már vannak jó példáink. Lesz az új 400-as alap is majd, és úgy gondolom, hogy a szén árakkal kapcsolatban is erős jelzést küldhetünk, hogy itt van üzleti lehetőség, hiszen számos kérdés a szénhez, a tiszta szénhez kötődött. Szerintem itt is egy megfelelő stratégiára van szükség, amelyel biztosítani lehet azt, hogy ez működőképes legyen, és hogy ezt ipari szinten lehessen alkalmazni. Köszönöm szépen Mudi asszonynak azt, hogy kiemelte azt, hogy mennyire fontosak a közösségek, illetve a szövetkezetek az energiavita szempontjából, hiszen minden rendszer egy kicsit más, és nagyon sok pozitívat hallottam a zöld alapról az Egyesült Királyságban, amely számos önkormányzatnak segít abban, hogy a, a lakások hatékonyságát növelje. Nagyon fontos az, hogy ezt európai szinten is alkalmazzuk. Rugalmasságra van szükség minden egyes tagállam tekintetében, mert tudom, hogy különbözőek tagállamonként az önkormányzati elképzelések, de mindenképpen szeretnénk segíteni abban, hogy az energiahatékonyság javuljon az épületek szempontjából, megoldást kívánunk találni arra is, hogy hogyan lehetne ezt elérni. Ez nagyon fontos a környezet, de a, a gazdaság szempontjából, illetve az energia ár szempontjából is. Sokan említették a megújuló energiaforrásokat, szerintem kicsit elfelejtjük azt, hogy már létezik az új energi- megölő energiákra vonatkozó iránymutatás, amely rámutat arra, hogy érettebbé váltak a megújuló energiaforrások technológiái, és amit most megélünk, az az, hogy egyre inkább a, a betáplálási díj irányába mozdulunk el, és egyre inkább az árverezési rendszerek jönnek létre. 2017-re ez létre fog jönni. Versenyképesség alakul ki az energiaforrások tekintetében. A megújuló energiaforrások ára csökkenni fog, ezek versenyképessé válnak, és ez segít abban, hogy nagyobb legyen a verseny a e piacon is, és ez jobb energiárakat fog eredményezni. Tocsanovszki úrnak egy választ adnék, amikor a nemzetközi konferenciákra megyünk, akkor új, úgy kérdések vannak, a geopolitikai kérdések, az olaj miatt ennek nagy kihatása volt, Számos országban láthattuk, hogy voltak lázongások az energia biztonság szempontjából is tudjuk, hogy vannak gondok. Mi tudjuk, hogy mi, mik a prioritásaink, a diversifikáció, a hetedik gáz folyosó és prioritás, ezt támogatjuk. Itt is egyetemének kell lennünk, biztosítani kell azt, hogy ne új akadályokat hozzunk létre, hanem inkább azon legyünk, hogy ezt a projektet sikeresé tegyük, és hogy tanuljunk a múltból, ahogy erre ön is utalt. És utolsó hozzászólás Erikson, után Kapel asszonytól érkezett, az új megújuló energiaforrásokról beszélt, arról beszélt, hogy nem csak az intelligens hálózatra, megfelelő tárolásra is szükség van, és hogyha megvizsgálja a diáimat, akkor azt láthatja, hogy az energia tárolás során le vagyunk maradva az ázsiai versenytársainkhoz képest. Tehát itt nem csak, hogy elő kell állítanunk a megjelenő forrásokat, ezeket szállítani és tárolni kell, mert így lesz a kör teljes, és így lehet leküzdeni azt, amit Girek úr is említett, hogy 28 eh, különböző nemzeti energiapolitika van, ez nem igazán hatékony, és sokkal jobbak lehetnénk a jövőben. Elnök úr, remélem, hogy sikerült eh, választ adni a képviselők kérdéseire. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a kérdéseikért, az érdeklődésért, és várom a további vitákat. Uh, Köszönjük, több mint két órát töltöttünk együtt. Szinte egy újabb meghallgatásnak vetettük alá uh, az elnök urat, mint három hónap ezelőtt. Kicsit kevésbé volt stresszes ez, mint legutóbb. Nekünk is, mondja az elnök. a meglévő jogszabályoknak, hogyha a tagállamokban érvényt tudnánk szerezni, az lenne szerintem a legfontosabb. Anélkül, hogy az Európai Bíróság elé kellene citálni őket, ezt mindig megtehetjük, de mennyivel jobb az, hogyha erre nem kerül sor. Most pedig várjuk az Európai Bizottság további javaslatait. Úti terv, Energiaunió, Nagyon fontos lenne számunkra is tisztán látni ez ügyben. Még egyszer köszönjük, hogy itt volt velünk több mint két órán keresztül. Well, Mr. Vice President. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Van még hátra egy napi rendi pontunk, ami ugyanilyen fontos. Tudom, hogy nagyon sok ülés folyik párhuzamosan. Hölgyeim és uraim, térjünk rá az utolsó napirendi pontunkra. És megkérek mindenkit. Friends, ladies and gentlemen, please sit down. Hölgyeim és uraim, kérem foglalják el a helyüket. Ha nem szeretnének itt maradni a teremben, azt nagyon sajnálom, nem jó gondolat, de természetesen elhagyhatják a termet. Ebben az esetben tegyék ezt a lehető legnagyobb csendben. Köszönöm. tapping the potential of research and innovation in... Most tehát a négyes napi rendi pont következik a kék gazdaságban rejlő kutatási és innovációs lehetőségek kiaknázása a munkahelyteremtéshez és a növekedés beindításához. Ez az utolsó napi rendi pontunk. Az előadónkat kérném, Joao Ferreira kollégát, hogy mutassa be a témát, parancsoljon. Sr. Presidente. Eh, não era minha intenção hoje aqui. Köszönöm szépen, elnök úr. Én tulajdonképpen ma délután arra gondoltam, hogy egy kicsit többet tennék, mint a rövid bevezetés. Beszámolnék arról, hogy milyen megközelítést alkalmazt a jelentéssel kapcsolatban. És a megközelítés bemutatásán kívül én nagyon kíváncsi vagyok a többiek véleményére. Érdeklődéssel várom az árnyékelőadók véleményét, a bizottság és szolgálatainak véleményét, és bár mely kolléga véleményét. Ugye tudjuk mindannyian, hogy a tengerek, az óceánok évek óta nagyon fontos erőforrást jelentenek az emberiség számára. Tehát az elmúlt években, mondjuk, ha visszatekintünk a 20. századra, elég erre visszatekinteni, mert láthatjuk a változásokat, a tendenciákat. Mennyiségi változások következtek be. A hagyományos tevékenységek, a halászat, a közlekedés, megváltozott, és rengeteg új tevékenység jelent meg a tenger erőforrásainak és az óceánok erőforrásainak kiaknázására irányulnak ezek az új tevékenységek. Ez azt jelenti, hogy másként tekintünk előre, mint korábban. Most már nem csak a halászat és a közlekedés színterei a tengerek és az óceánok. Nem csak közlekedési útvonalnak teki, útvonalként tekintünk rájuk. Természetesen a közlekedés is nagyot változott, de új tevékenységek is megjelentek nagyon nagy számban. És nyilvánvaló, hogy ehhez kapcsolódnak majd még a további ágazatok, az idegenforgalom is nagyon sokat változott, de gondolok itt a foszilis energiaforrásokra, a földgáz tartalékokra és így tovább, amelyek az óceánokban jelen vannak. Persze a szárazföldön ugyanezt tesszük, a szárazföldön is keressük a további földgáz és olajtartalékokat, de a víz alatt meghúzódó tartalékok pontossága kiemelkedő. Ásványi anyagok is vannak itt, a hullámenergia, az apály, dagály kihasználása, a biomasszából nyerhető energia, ezek mind-mind olyan új területek, amelyek az energia előállításánál fontos szerepet játszhatnak. A biotechnológia is egyre inkább kapcsolódik a tengerekhez, óceánokhoz. Tehát átfogóan azt mondhatnám, összefoglalóan azt mondhatnám, hogy komoly kihívásokkal nézünk szembe a társadalmi kihívásokra is gondolok, és nagyon fontos lesz, hogy hogyan lépünk majd, hogyan reagálunk ezekre a kihívásokra. Ahhoz, hogy megfelelő módon tudjunk eljárni, ennek a kék környezetnek az alaposabb ismerete szükséges. Hogyan tudjuk megőrizni ezeket az erőforrásokat, ezeket a természeti kincseket a tengerek, óceánok mélyén és a partvidékeken. Nem akarok túlságosan sok részletbe bocsátkozni, de nyilván nem feledkezhetünk meg a hagyományos szektorokról és az újonnan megjelenőkről sem. A tengeri, a folyóvízi közlekedés, a halászat, ilyen hagyományos szektor, a halász, hajóépítés, az idegenforgalom, de még akár a parti területek védelme is megjelenhet itt, ez is nagyon fontos. Vagy hogy hogyan védjük magunkat az időjárás változásaival szemben, az éghajlat változásaival szemben. De vannak itt új erőforrások és új lehetőségek, amelyek közé sorolnám a haltenyésztést a tengereken, amely komoly kihívásokat támaszt. Mit is próbálunk elérni ebben a jelentésben? Hát talán az innovációt megvizsgálni a kék gazdaságban. Vajon elegendő a feltörekvő ágazatok szerepét megvizsgálni? Nem tudom erre a pontos választ, az önök véleményét is kérdezem. Vajon nem kellene-e tágabb kereteket vennünk, amelybe beleférnének a hagyományos ágazatok, a halászat, a haltenyésztés vizsgálata is? Hatalmas lehetőségek vannak itt az innovációra, a fenntarthatóság megvalósítására. A szabályozatlan, be nem jelentett, illegális halászattal szembeni küzdelem is egy olyan téma, amely itt megjelenik. Az innováció rengeteg új munkahelyet teremthet, a kék gazdaságban is. A haltenyésztés, ahogy említettem, hatalmas kihívás, kihívásokkal ajándékozott meg bennünket, ha mondhatom ezt, hogyan tenyészünk új fajokat, hogyan lehet a leggazdaságosabban, a legbiztonságosabban ö, a, bonyolítani ezt. A hajóépítés is egy olyan szektor, ahol az innováció komoly szerepet játszik. Európában negatív volt a növekedés, egészen addig, amíg meg nem nyíltak a piacok, és nem történt meg a liberalizáció. Az ázsiai hajóépítők jól jártak, fellendült a gazdaság. De még így is nagyon sokat tehetünk az innovációnak köszönhetően. Ez az innováció lehetővé tenni számunkra, hogy a versenyt csökkentsük egy kicsit a távol-keletről érkező versenyt. Tehát azért van még bőven tennivaló. Beszéltem már arról, hogy a partvonalainkat hogyan véd, védhetjük, Ebben is nagyon nagy szerepet játszik az innováció. És említettem az ásványi anyagokat, az új energiaforrásokat, a biotechnológiát, és hát nyilvánvaló, hogy a feltörekvő ágazatokban nem maradhat ki az innováció szerepe. A növekedés, a munkahelyteremtés, a fejlődés, gazdasági fellendülés. Tehát Nyilván nem tehetünk be mindent egy jelentésbe. Ez néhány lábjegyzet még az elhangzottakhoz. Én úgy gondolom, hogy vannak azért olyan aggályok, amelyekre mindenképpen utalni kell, így vagy úgy, de valamilyen formában utalni kell. Az erőforrások érzékeny helyzetére, kényes helyzetére diverzifikáltak ezek az erőforrások, de az ökológiai környezetet nem hagyhatjuk figyelmen kívül, a környezetre vigyázni kell. Exige um forte protagonismo, se quiserem, dos Estados. És megfelelően kell eljárni, az érintett államokat mindig bevonva az erőforrások kihasználásakor. Ez a közös érdekünk, a köz érdeke. Védjük meg a köz érdekét az egyes ágazatok vagy magánérdekekkel szemben. Látom, lejárt az időm, elnök úr. Eh, Még annyit azért elmondanék, hogy a bizottság közleménye már felsorolt egy-két gondolatot arra vonatkozóan, hogy az egyes struktúrák milyen szerepet játszanának itt. És a finanszírozási programokról is szólt már a bizottság, illetve arról, hogy milyen célkitűzései vannak. Lesz még, uram, lehetősége a vita végén összefoglalást mondani, mondja az elnök úr. Az árnyék előadók következők, Dan, következnek, Dan asszony. Thank you, chair. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Ferreira úrnak ezt a részletes bevezetőt. Amikor ezzel a dosszéval elkezdtem foglalkozni, nyilván utána néztem a kutatásoknak. Gigen Kin biztos egy idézetével találkoztam. Többet tudunk a holdról, mint a tengerfenékről. Hát igen, igaza van a biztos asszonynak. A kék gazdaság és az innováció a tenger és az óceán témájában nagyon fontos. A tengeri innováció segítségével, például az émszerelátás biztonság, vagy az éghajlat elleni harc, éghajlatváltozás elleni harc ügyét is előmozdíthatjuk. Az innováció és az és a kék gazdaság nagyon fontos lehet főként a mostani válságos időkben. Elsőként először is szeretnék az Európai Bizottságnak a cselekvési tervért köszöntet mondani, azt el kell ismernünk, hogy óriási lehetőség rejlik az úgynevezett kék növekedésben. Ferreira úr említette a legfontosabb ágazatokat, de vannak mások, az akvakultúra, a tengeri, tengerpart menti, partmenti idegenforgalom, turizmus, illetve a tengerfenéken történő bányászat. A fenntartható növekedés és munkahelyteremtés a, a tengeri ágazatban is fontos közös célunk. Ehhez azonban megfelelő kutatásra, fejlesztésre van szükség. Mindehhez alapvetően a tudás, a készségek fejlesztésére van szükség, és sokkal több és jobb képzésre. Szerintem ez hosszú távú munkahelyteremtésre is lehetőség. A kutatási ágazat, főként a kollaboratív együttműködő kutatás megerősítése. közös célunk, hogy a KKV-kat segítő intézkedéseket segítsünk elő, illetve a PPP konstrukciót. Három gyors megjegyzésem lenne. Először is az uniónak teljes mértékben ki kell használni a kigazdaságban rejlő lehetőségeket, megfelelően képzett munkaerőre van szükség, amely nem csak tudással, tapasztalatokkal rendelkezik, hanem a legfrissebb technológiát is magáévé tudja tenni. Második, minden tagállamnak fontos szerepe lehet ebben, de több közös fellépés lenne kívánatos. Gondolok itt három területre különös tekintettel. Először is az európai mm, tengerekkel és óceánokkal kapcsolatos tudásbeli hiány pótlása, a következő a képzett munkaerő, a mérnökök, a tudósok becsatornázása be folyamatban, hogy valóban ezt a tengeri ágazatban tudjuk használni a magánszektornak különösen fontos szerepet kell szánnunk, hiszen ez az az ágazat, ahol a kutatási igényeket meg tudják alapítani, illetve a megfelelő projekteket a gyakorlatban is tudják használni. Zárásképpen elmondanám, hogy ez a partmenti területek fejlesztését is segítheti egyszerre, ezért mondom, hogy ezáltal tudjuk fenntartható módon használni az óceánok erőforrásait, miközben egyszer munkahelyeket teremtünk és növekedést generálunk. E, ennyit szerettem volna elmondani, most pedig e, e, várom a kollégák megjegyzéseit, Ferére úr véleményét is. Remélem, hogy együtt el tudjuk érni azt a munkát, amelyel mozdíthatjuk ezt a területet. Köszönjük. Képviselő asszony a szocialisták nevében szólt hozzá. Most pedig az öreg, amiben Melegál úr következik. Igen, köszönöm elnök úr. Anyanyelvemen folytatom, ha nem menjek, és elmondom, hogy ahogy azt Ferreira úr is említette az imént, ez kiváló lehetőség arra, hogy eh, valamit kezdjünk ezzel a kérdéssel, ezzel, ami tényleg egy kicsit eh, háttérbe szorult, az Európai Unió figyelmének hátterébe szorult, hiszen egy igazi stratégia sosem született. Igazi célkitűzések, vállalások nem születtek ezen a téren. Ez idáig. Munkadokumentumnak jó, amit letett Ferreira úr. Rögtön az elején elmondanám, hogy ennek a munkának alapvetően csak úgy lehet eredmény, úgy lehet sikeres, hogyha valóban együtt működünk a kollégákkal. Nos, az Európai Bizottság dokumentumával kapcsolatban azt érzem, hogy ennek fókuszáltabbnak kellene lennie, a mély tengerre koncentrálnia, és arra, hogy hogyan lehet a tengeri erőforrások felhasználásával hozzájárulni a gazdasági növekedéshez és a teremtéshez. Ahogy azt Ferreira úr is említette, a közérdek védelme az, ahol meg kell húznunk a határt. Ebből nem engedhetünk egy jottányit sem, hiszen egyrészt a mm, a mérleg egyik serpenyőjében ott vannak a, a társadalmi érdekek, a környezetvédelem, miközben a, a másik serpenyőben, mérleg másik serpenyőben pedig a, a mélytengeri halászati érdekek. Ahogy azt Juncker úr is említette, itt alapvetően egy fogalommal kell valamit eh, kezdenünk. Ezt nagyon nehéz ezt a témát eh, más érdekekhez, területekhez, koordinációkhoz kötni, amelyekre szükségünk lenne. Egyetértek tehát azzal, hogy az arra kellene koncentrálnunk, hogy több információ álljon rendelkezésre, ehhez a kutatási területeket kell egy kicsit eh, lendületbe hozni. Ugyanakkor azt is érzem, hogy egyes eh, fogalmak túlságosan tágan kerültek meghatározásra. Azt kérjük, eh, hogy az Európai Bizottság dokumentuma részletesebb legyen, esetleg mérhető célkitűzések hasznosak lennének, hiszen elnélkül labatkát sem ér egy ilyen cselekvési terv. Például a mély tengeri halászati terepek, területek feltérképezése, ez a habitat mapping, tehát élőhely feltérképezés elengedhetetlen. A partmenti területekre is történik hivatkozás, nos, e területen is további e, előrelépésre van szükség, nem rendelkezünk megfelelően mély és alapos kutatási eredményekkel. Elgondolkodhatnánk azon, hogy milyen párhuzamos célkitűzéseket e, állapítatunk meg annak érdekében, hogy az esetleges veszélyeket elkerüljük. Hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor előre tudunk lépni ezen a téren. De a koordináció meglévő eredménye, koordinációja szerintem kevés. Ennél ambiciózusabb célokra van szükség, egy igazi, kemény stratégiára, amely az összes említett kérdést eh, felöleli. Anybody would like to take... Nem tudom, hogy szeretne még valaki hozzászólni a kollégák közül. Igen, tessék, Moody asszony. Köszönöm szépen a szót. Rövid leszek. Ahhoz a ponthoz kötődve, hogy mennyire fontos ez a munkahelyek szempontjából. Anglia délnyugati részén ugye nagyon sok a partvonal, de pontosan itt van nagyon sok szegényebb közösség, ahol alacsonyan fizetett bizonytalan munkahely van, és úgy gondolom, hogy a tengeri technológiák jogotödnek a, az ár a pályhoz, és nagyon fontos a munkahelyek teremtése. Tehát nagyon szeretném hangsúlyozni a kapcsolatot a jó minőségű hosszú távú munkák, illetve a kék gazdaság között az olyan területeken, ahol erre valóban szükség van. Másnak van-e megjegyzése? Akkor a a főigazgatóság részéről King úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Valóban fontos része ez a már főigazgatóság munkájának. Úgy gondoljuk, hogy a munkahelyteremtési növekedési potenciálja a kék gazdaságnak valóban jelentős, és ez még tovább növekedhet. És ebben a tekintetben nagyon fontos az, hogy a kék gazdaság hogyan járulhat hozzá ahhoz, hogy az embereket újra munkába állítsuk. Európában, főként a tengerparti területeken. 2002-ben már kiadtunk egy közleményt, amelyben megvizsgáltuk a kék gazdaság lehetőségeit, és azt javasoltuk, hogy 2-3 millióval több munkahelyet lehet teremteni 2020-ra itt, hogyha a megfelelő politikai lépéseket teszik meg. Lehet, hogy ezek nem túlságosak, ambiciózusak, de megvizsgáltuk a különböző szektorokat, többek között az óceánenergia szektorát, egy óceánenergiai fórumot hoztunk létre, ahol a fő érintetteket, a politika, a gazdaság szempontjából összegyesítettük, úgy gondoljuk, hogy itt van potenciál eh, annak irányába, hogy igazi eh, széndiokszid kibocsátás mentes eh, gazdaságot hozzunk létre az EU-ban. Ebben a közleményben a szakképzettséggel, az innovációval foglalkoztunk, mert úgy gondoljuk, hogy a kék gazdaság nem lehet sikeres a megfelelő munkaerő a szakképzettség nélkül, és úgy gondoljuk, hogy a kutatás, amit az EU támogat, és amit a tagállamok is egyénileg támogatnak, az hozzájárulhat ahhoz, hogy más szektorok is fejlődhetnek. Nem csak a feltörekvő szektor, mint a biotechnológia, de például új ösztönzést adhatunk a hagyományos szektoroknak, mint a hajóépítés vagy a halászat. A Horizon 2020-as program külön pénzt különített el a kégazdaság számára, és különböző projekteket ki is választottak már a 2014-es, 2005-ös munkaprogram kapcsán nemrégiben, és ez is sokat segít. De ez az innováció nem egy vákumban zajlik, van egyfajta interakció a gazdaság, a kutatás között, és így a laboratóriumi ötleteket a gyakorlatban próbáljuk áthelyezni. Nagyon jó az EU a kutatásban, de nem igazán jó e az EU abban, hogy ezeket az eredményeket munkahelyekké formálja át. Úgy gondoljuk, hogy ez a kutatási platform, amit javasoltunk ebben a közleményben, az rámutathat azokra az áttörésekre, amiket a kutatók hoztak létre, és reméljük, hogy az üzleti és tudományos fórum, amely a különböző szektorokkal foglalkozókat dömöríti, az is sokat segíthet, és így ösztönözhetjük az innovációt. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a hozzászólását. Az Európai Bizottság véleményét hallhattuk, ez nagyon fontos számunkra, és most ismételtem visszadom a szót Ferreira úrnak, hogy, hogy összegezze az elhangzottakat. Köszönöm szépen, elnök úr. nagyon gondosan meghallgattam a különböző elképzeléseket, véleményeket, meghallgattam a bizottság véleményét is, és úgy tűnik, hogy valóban óriási potenciál rejlik itt a munkahelyteremtés szempontjából. Az elején nem beszéltem erről sokat, de a képzés is fontos, az innováció, a tréning, az oktatás, a képzés nagyon fontos, annak érdekében, hogy megfelelő embereket kaphassuk. Néha előfordul az is, hogy rossz befektetési döntések születtek, megfelelő befektetésekre, megfelelő emberekre van szükség. A lehető legjobb körülmények között kell létrehozni mindezt, meg jó körülményekre van szükség a kutatások végrehajtásához. Ez összeegyezthető a céljainkkal, a 2020-as keretről beszéltünk, és az is elhangzott, hogy számos projektet már kiválasztottak. tehát már előzetesen lehet értékelni azt, hogy eh, hogyan zajlott ez le, és a kutatási keretprogram mm, hogyan eh, került végrehajtásra. Voltak bizonyos elképzelések, ezeket meg kell vizsgálni, és viszont volt eh, finanszírozási csökkentés is ezen a területen. A fenntarthatóságra is gondolok itt, itt is csökkentés történt, erről is szó van a jelentésben. Nem szabad a hibáinkat megismételni, amiket a szárazföldön követtünk el. Nem fenntarthatóan használtuk fel az erőforrásainkat. Ne ismételjük meg azokat a károsító tevékenységeket, amiket a szárazföldön követtünk el, ebben teljes mértékben egyetértek. A hatályt illetőleg azt mondták, hogy itt nem csak egy feltörekvő szektorra kell koncentrálni, amikor nagyon sok területtel kell foglalkoznunk, ezt elmondta a Mare főigazgatóság képviselője is. Lesznek még további üléseink is, hiszen ez egy nagyon érdekes eh, téma. Még egy dolgot hadd tegyek hozzá. A szolgálataiknak kell ezzel foglalkoznia. Jó lenne, hogy lenne egy meghallgatás itt a szakbizottságban erről a témakörről. Sok minden van előttünk, lehet, hogy nincsen túlságosan sok idő arra, hogy ezt beillesszük, de mindenképpen jól lenne találkozni az érintettekkel, mielőtt létrehoznánk a jelentést. Elnök, az ilyenfajta ötleteket a koordinátorokhoz kell elküldeni, és ők majd megfontolják ezt a javaslatot. A jelentéstervezettel tervezettel március 23-án, 24-én foglalkozunk. A módosító benyújtásának határideje március 21-e. Ez volt mára. Köszönöm, hogy itt voltak. A következő ülésünk február 23-án lesz, 3-tól fél hétig, február 24-től 9-től 12 30 ig És 15-től 18.30-ig ugyanazon a napon. Köszönöm szépen, találkozunk három hét múlva.